egy helyet. J'ouvre donc notre... Tehát eh, megnyitom eh, költségvetési bizottsági ülésünket, és szeretném pontosítani, hogy kénytelen leszek 16 óra 30-kor eltávozni, és köszönöm Szárvána úrnak, eh, hogy elfogadta, hogy attól az időtől átveszi az elnöklést, tehát 16 óra 30-tól. Szeretném ellenőrizni ezekkel, hogy a napirendi programot elfogadhatjuk-e. Kérdezném, hogy van-e észrevétel, senki nem jelentkezik, elnöki bejelenteni valóm nincsen. Tehát akkor kérném a hozzájárulásokat a az március 20-21-i, 27-i, 24, 25 április, 11, május 11-e és május 29-i ülések jegyzőkönyvének a jóváhagyását észrevételek, kifogások vannak-e, nem látok, akkor úgy tekintem, hogy ezeket is elfogadtuk. És akkor most jön a napfénypontja. A meghallgatás a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, a támogatások és az egyéb eszközök, amelyek finanszírozást biztosítanak az Európai Unió céljainak megvalósítása érdekében hogyan válasszuk ki a megfelelő eszközt, a jó eszközt. Ehhez van szükségünk tájékoztatásra, és az előadások, amelyeket meg fogunk hallgatni, valószínűleg lehetővé teszik majd, hogy erről véleményt alkossunk, és megkapjuk azt a kulcsot, ami szükséges az eszköztárhoz, hogy azt megfelelően tudjuk alkalmazni. Az előadások egymást követően fognak elhangzani. Jorgen Núñez Fere úr lesz az egyik, aki a CLPS, az Európai Politikai Tudományok Központját képviseli, aztán Dávid Enzer Speck úr követi a német finanszírozási intézménytől, igazgatója a brüsszeli összekötőirodának, ezt követően Anatolio Alonso Parto úr tart előadást, aki aligazgatója az ETF-nek, a, a közösségi alapok menedzsmentjének a pénzügyi és közszolgálati minisztériumban. Ezt követően pedig Hargitai Zsuzsanna igazgatóasszony tart előadást az európai társfinanszírozási és banktervezéssel a az EBRD-től, az Európai Fejlesztési és Újjáépítési Banktól. Ezt követően eszmecserére kerül sor, majd pedig a szakbizottságunk tagja, Gardizel Rebeja asszony tartja ezt, majd pedig az elnök úr, Szarvárma úr, fogja a zárszót és az utolsó észrevételeket megtenni. És akkor most meg is adom Jörge Junos Feder úrnak a szót. De még mielőtt erre sor kerülne, Kazavál asszonynak is meg kell adnom a szót, hogy ezeket a meghallgatásokat felvezesse. Asszonyom, mint jelentéskészítő, öné a szó. Tisztelt elnök úr, rendkívül röviden kívánok csak hozzászólni, mert a célunk ma az, hogy meghallgassuk a vendégeinket, és az ő elképzeléseiket, véleményüket ismerjük meg. Nem tudom, hogy válaszokat tudnak-e adni ezekre a kérdésekre, hogy hogyan válasszuk ki a legmegfelelőbb eszközt, és milyen politikához melyik eszközt kell válaszolni, a garanciákat, a támogatásokat, térítő kölcsönöket, te a helyzetet hogyan mérjük fel ezeknek a, az eszközöknek a felhasználással, és hogy hogyan készítsük elő a következő pénzügyi keretet. De miután pénzügyi eszközökről beszélünk, általában nem pontosan szoktuk tudni, hogy hogy is van ez. A közpénzeket pénzügyi eszközök segítségével használjuk fel, egyre gyakrabban, ahogy a, tan- a tanulmány is mondja, hogy ezek nem újdonságok, de amikor költségvetésről van szó, sok esetben egyszerűbb támogatásról beszélni, vagy közpolitikáról, amit támogatni kell. És ezzel a egyre gyakrabb történő eszközzel. Fontos, hogy ezt pontosan tudjuk, hogy mikor tanácsos ezt a, a válaszani, és mikor nem. És valamikor nincs ez kellő információ, hogy megfelelő, hasznos választás, döntést tudjunk hozni, hogy melyik típusú projektet hogyan is finanszírozunk. Fontos ez a vita a regionális politika szempontjából is, mert nagyon gyakran halljuk azt, hogy csökkenteni kellene a támogatások összegét a regionális politikában, és inkább ugyanakkor az egyéb pénzügyi eszközökbe kellene többet fektetni, mert az kevésbé drága megoldása a közösségi projektek finanszírozásának, és ott valamilyen megtérülés is elérhető, és ha van meg, megtérülés, akkor a magánrészvételt is tudjuk segíteni. Ez bizonyára igaz, de vannak bizonyos politikák, bizonyos projektek, amelyek természetüknél fogva kizárólag támogatásból kell, hogy finanszírozásra kerüljenek. Hát nagyjából ez az a téma, amiről vitát kell folytatnunk, melyik eszköz, melyik politikához, melyik a leghatékonyabb, mi az, amit az európai költségvetésből kell finanszírozni teljes egészében. És ezért volt az az ötletünk, hogy ezt a tanulmányt elkészítjük, és Jorge Junior Ferrer úrrat és az ő munkatársait bíztuk meg ezzel, ezért úgy gondoljuk, hogy érdemes meghallgatni a különböző résztvevőket, egy nemzeti fejlesztési bankot, egy olyan szemét, aki egy tagállamból, olyan tagállamból származik, amely foglalkozik ezen politikákkal és felelős ezért, és egy másik bank szempontjából, mint például az EBRD, amelynek nyilván egészen más a megközelítése. Ezért lesz érdekes meghallgatni először a tanulmányt, majd pedig a vendégek kommentárjait. Akkor most megvan a vitánknak a kerete, a jelentéskészítő elkészítette, amikor az embernek nincs pénze a költségvetésben, akkor van egy olyan, hogy hát akkor megpróbáljuk a pénzügyi montásokat létrehozni, és megpróbáljuk valahogy ezzel kielégíteni az igényeket és a célokat, amelyeket az Európai Unió meghatározott. Tehát az első hozzászól a Jorgen Nunes Ferrer úr. Um, okay, thank you very much to have me. Nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Először nem is a jelentésre szeretnék rátérni, hanem a pénzügyi eszközökre, és uh, arra, hogy mit is látunk ebben a tanulmányban. Megnéztük, hogy egyes régiók milyen uh, arányban nyújtottak pénzügyi eszközöket hogyan támogatták a pénzügyi eszközök használatát. Először is szeretnénk elmondani, elmagyarázni, hogy mire is használjuk ezeket a pénzügyi eszközöket. Az nem igaz, hogy a pénzügyi eszközök a támogatásokat helyettesítenék. Az az egyetlen kérdés, az igazi kérdés, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket megfelelőképpen szétosztani, és valon a támogatások, illetve a pénzügyi eszközök között megtaláljuk el megfelelő egyensúlyt, a megfelelő arányt. Ugye lehet több eszközt használni? Nem arról van szó, hogy az egyiket a másikkal fel lehetne cserélni, le lehetne cserélni, hanem a megfelelő egyensúlyt szeretnénk megtalálni. Van is egy előadásom, ami eltűnt itt az előbb a képernyőről, így nagyon nehezen fogom tudni bemutatni a diákat, hogyha nem látom őket, ugyanis eléggé hasznosak ezek a diák, amelyekkel készültem. Nem tudom, hogy lehetne a diákat megint megjeleníteni. Ott voltak és megint itt vannak, ők az indiáim. Szeretnék tehát pár diát, pár képet mutatni, ezért olyan szükségesek ezek a diák tehát. Először is mi a pénzügyi eszközöknek a szerepe. Nagyon sok elméletet látunk itt, nagyon sok ötlet, elmélet halmozódott fel, na de mi a gyakorlati valóság, miért van szükség e, ezekre a pénzügyi eszközökre, és e, miért is van e, beruházási bank. Azt látjuk, hogy a gyakorlati kérdésekre gyakran nem adunk, nem helyezünk megfelelő hangsúlyt. Nagyon leegyszerűsítve szeretném elmondani, hogy miért használunk pénzügyi eszközöket, a jelentésben is láthatóak konkrét esetek, amelyekben pénzügyi eszközöket használunk. Itt a szerepre szeretnék kitérni, és nagyon átláthatóan elmondani, hogy mire is használjuk ezeket a pénzügyi eszközöket. Tehát elmondom majd, hogy milyen saját tőke, illetve adósság, hitel, eszközök vannak, milyen garanciák, milyen saját tőke, alapok, milyen pénzügyi támogatások, működnek, majd pedig szeretném elmagyarázni azt, hogy milyen, hogy az elsődleges mm, értékelésben mit is láthattunk. Tehát a végrehajtó testületeknek kell ilyen elsődleges értékelést végezniük a beruházási banknak is, mindig, amikor valamilyen eszközt szeretnének, pénzügyi eszközt szeretnének használni az Európai Unióban. Aztán pedig áttérnék néhány ajánlásra, néhány fontos ajánlásra, elmondani, hogy hogyan lehetne jól használni a pénzügyi eszközöket, hogyan lehetne olyan helyeken használni, ahol kellene ezeket használni. Hallani az Európai Parlament részéről, hogy a pénzügyi eszközöket itt és itt kellene használni, az EFSZ-t nem megfelelő helyen használják, szeretném elmondani, hogy mm, hol is lenne szükség ezekre a pénzügyi eszközökre. Ezek nem pászpártuk, nem lehet őket mindenhol használni, nem lehet a támogatásokra lecserélni ezeket az eszközöket, minden a struktúrától függ. Először is nézzük tehát a pénzügyi eszközöknek a szerepét. Az Európai Unió költségvetésében vannak garanciák, hitelek, illetve saját tőkék is. Mi a célja ezeknek az eszközöknek? Az a célja, hogy finanszírozzanak, ez fontos szó, tehát finanszírozzanak olyan projekteket, amelyeket a bankok számára élhet amelyek a bankok számára élhetőek, vagy élhetővé lehet őket tenni, és amelyek Európai Uniós célokat támogatnak olyan esetekben, amikor a hitel kritériumokat egyébként nem tudják betölteni, nem tudnak megfelelni ezeknek a kritériumoknak az adott projektek. Tehát megfelelő helyen lehet használni ezeket az eszközöket, ott, amikor visszatérítés is előkerül már. Tehát kevesebb hitel, hitel hiánynak kell itt lennie, és megfelelő projekteket lehet csak támogatni. Ha azt mondjuk, hogy nincs elég hitel, akkor nem, ér, nem ér meg a projekt az adott hitelt, akkor persze nem szabad neki hitelt adni, de itt eléggé jó projekteket lehet támogatni, amelyeknek van magas hozzáadott értékük. Ami pedig az időkeretet illeti, hosszú távú projektekről beszélünk itt olyan projektekről, amelyek esetében garancia is rendelkezésre áll, tehát nagy infrastruktúrális projektek esetében, amikor mondjuk több bankot nehéz arra rábírni, hogy együtt működjenek, ugyanis vannak bizonytalanságok a banki szabályok jelenleg lehetővé teszik, hogy az Európai Beruházási Bank, illetve más bankok is nyújtsanak ilyen hiteleket. Ne felejtsük el, hogy milyen nagy a kockázat, relatív, relatíve magas kockázatú projektekről beszélünk itt, de a beruházási bankok ugye nem szeretnek nagy kockázatot vállalni, nem is ez a szerepük, hanem részt vesznek az olyan projektek finanszírozásában, amelyek esetében a kockázat viszonylag alacsony. A kockázat értékelés itt tehát fontos, meg kell nézni, hogy a projekt mennyire érdekes, el kell menni a bankhoz. Előfordulhat, hogy a bank nem fogja tudni felmérni egészen pontosan, hogy milyen projektről van szó, például nem atomfizikusok ülnek a, a bankoknál. A beruházási banknál, az Európai Beruházási Banknál viszont vannak szakértők, specialisták, akik értékelni tudják az adott projektet. Ez a szerepe is a banknak, hogy meg tudja nézni, hogy konkrétan milyen projektre is kérnek hitelt, és ez mennyire élhető, mennyire megvalósítható projekt. Előfordulhat, hogy mondjuk egy bank azt mondja, hogy ha a beruházási bank azt mondja, hogy ez egy jó projekt, akkor mi is támogatjuk, mi egyébként nem tudtuk volna megítélni, hogy milyen projektről van szó. Ez is előfordul, hogy csodálatos projektről van szó, amely profitot is termelhet, mondjuk keveset, de előfordul, hogy profitot termel, viszont viszont nincs rá hitel, az állami szektor nem tudja támogatni a projektet, akkor megjelenhet a beruházási bank, vagy valamilyen állami bank, és pénzügyi eszközökkel a projektet egy kicsit érdekesebbé lehet tenni, vonzóbbá lehet tenni a befektetők számára. Erről van tehát szó a pénzügyi eszközök esetében. Nagyon egyszerű megnézni, hogy mi a pénzügyi eszköz, nem érdemes túlságosan túl komplikálni a dolgokat, alapvetően erről szólnak a pénzügyi eszközök. Tehát amikor itt a projektekről beszélünk, akkor látható, hogy itt vannak a, a piros pontok, ők, nem, ők rossz projektek, amelyeket nem finanszírozunk, és ott vannak a sárgák, ők már olyan emberek, akiknek hitelképes projektjeik vannak, viszont ezek a projektek nem felelnek meg az EU-s céloknak. Mit is kell ilyenkor tenni? Hozzáadott értéket teremteni a projektben, tehát mondjuk ott vannak a kék pontok, amelyek esetében ott van egy, egy piaci szakadék, egy piaci hiány, erre kell fókuszálnia a beruházási banknak. Itt jó projektek bankokról van szó, amelyek ilyen vagy olyan okból kifolyólag nem kapnak hitelt. Vagy nem felelnek meg a közös céloknak. Nagyon egyszerűen, tehát így lehetne leírni ezeket a, az eszközöket, és akkor megjelenik a beruházási bank. Ez rendkívül fontos, ugyanis itt piaci hiányokról van szó. Na de ez mit is jelent? az jelenti, hogy valamilyen piaci szakadék alakul ki. Ennek sok ö, oka lehet. Mondjuk az, hogy a bank nem tudja megfelelően értékelni a projektet, de számos más ok is előfordulhat. Sokszor olvasok olyan ö, elemzéseket, amelyek nem erre fókuszálnak, pedig a lényeg az, hogy megnézzük, hogy a piaci szakadék az nem az, hogy mi az oka, hanem hogy milyen nagy ez a piaci szakadék. Pontos, hogy itt ne hibázzunk, és ö, ne a piaci hiányokat próbáljuk meg orvosolni, hanem a rossz szakpolitikákat. Ugyanis előfordulhat, hogy a rossz szakpolitikák blokkolják a piacokat, és így egy-egy jó projekttel meg lehetne változtatni a rossz szakpolitikák által kialakított helyzetet hosszú távú projektek esetében látjuk, hogy van szabályozó politika, amely lehetővé teszi, hogy ne legyenek visszaélések a banki projektek esetében. A beruházási bank akkor beavatkozik, de nem szabad, hogy az administratív terhek el lehetetlenítsék a, a projekteket. Tehát a rossz szakpolitikákat így nem tudjuk megfelelőképpen kezelni. Nézzük meg most, hogy mondjuk egy nagy projekt ugye kap saját tőkét, kap hitelt, és a beruházási banknak pedig vannak központi alapjai, illetve ott van a stratégiai beruházási alap is, tehát központi finanszírozási lehetőségek. Ott van a Connecting Europe Facility, a hálózatfinanszírozási eszköz is, aztán pedig a KKV-kat is megfelelőképpen lehet támogatni garanciákkal, saját tőkével, hitelekkel. Itt lehet központi eszközökkel finanszírozni, például FC-vel, amikor is az EIF, illetve a Beruházási Bank együtt működnek, együtt dolgoznak. A hatóságok is előfordulhat, hogy ex ante értékelést kell végezniük. És hogyha mondjuk a központi eszközből származik a finanszírozás, akkor ugye ott vannak azok a bankok, amelyek végrehajtják a támogatási eszközök kiosztását. És akkor ott vannak még a strukturális alapokból fizetett alapok, a garanciák, saját tőke, hitel ismét. Ezek már olyan operátorok, amelyek a támogatottaknak nyújtják közvetlenül a forrásokat. Ez lenne tehát a három alapvető pénzügyi eszköznek a sémája. Ne felejtsük el, hogy a beruházási bank nem a mennyből kapja ezeket a pénzeket, nem úgy csak az ölükbe hull, hanem EU-s költségvetésből működik, és kötvényeket bocsát ki a piacra, tehát a beruházási bank úgy tud megfelelőképpen működni, hogyha ő maga jól bocsátja ki ezeket a kötvényeket. Ezért hasz, halljuk, halljuk, hallunk annyit a beruházási bankról, ennek is nyilván van oka. A pénzügyi eszközöknek a, a kialakítása ugyanis működik. A 2014-2020-as többéves pénzügyi keretben tematikus célok kerültek meghatározásra. A hatóságoknak vannak saját ö, tematikus céljaik, és ne felejtsük el a kötelező értékelést sem. 111 ex ante értékelésből 40-et már átvizsgáltunk. Nem egyszerű megtalálni ezeket az értékeléseket, előfordulhat, hogy nem könnyen eh, elérhetőek, nagyon hosszúak, úgyhogy nehéz eh, részletekbe menően átnézni őket. Van, hogy bizonyos részek hiányoznak ezekből az értékelésekből, és az is előfordulhat, hogy nehéz megnézni, hogy az értékelés hogyan hatott ki a hatóságoknak a döntésére, úgyhogy szakértőket is be kell vonnunk a munkába. A másik érdekes dolog, hogy ha a hatóság azt mondja, hogy nem akar a KKV-knak alapokat, pénzügyi forrásokat nyújtani, akkor ugye ez a központi rendszeren megy keresztül, az EIF, illetve beruházási bankon keresztül, ez esetben pedig nincs szükség ex ante értékelésre. Ezek akkor hasznosak, hogyha, meg, hogyha vannak értékelések, amelyek már a központi, központi szinten keresztül mentek. Ha megnézzük az exente értékeléseket, akkor mm, láthatjuk, hogy a, a piaci um, hibás működésekre ezek jól rámutatnak. Előfordulhat, hogy ugye mm, minden országban vannak ilyen értékelések, és nehéz megnézni, hogy melyik miért is született pontosan. Előfordulhat, hogy az elmélet mondjuk nagyon, nagyon részletes egy-egy értékelésben, az értékelésnek mondjuk nem jó a minősége, nem elég ösztönző hatást mutat, vagy mondjuk rámutat arra, hogy a múltban tanult leckéket jól megtanulták, az is előfordulhat, hogy kiadják ezeket a jelentéseket valamilyen tanácsadó cégnek, a fontos, hogy a hitelek mm, hasznosak-e. Persze könnyű hiteleket nyújtani, de az már nehezebb megnézni, hogy valóban milyen hatással is bírtak. Ezek inkább mérföldkövek, mint sem mint célok. Tehát vannak itt hiányosságok, van, hogy mondjuk állami támogatás nem megfelelőképpen kerül folyósításra, az is előfordulhat, hogy mondjuk a felülvizsgálatot nem megfelelően végzik el, Szerintem nehéz ugye ezeket elolvasni, ezeket a, az exente értékeléseket, az a kérdés is felmerült bennem, hogy vajon ezek valóban hasznosak-e. Én azt látom, hogy túlságosan nagy, mm, mm, túlságosan sokat kérünk a hatóságoktól, és túlságosan nagy mm, kötelezettségeket hárítunk a, a hatóságokra, már ami ezeknek az exente értékeléseknek a megírását illeti. Mm, kevésbé fontos részekre mm, térnek ki ezek az értékelések, pedig a lényeg az lenne, hogy megnézzük, hogy van-e hiány, hogyan lehet azt megfelelőképpen orvosolni, erre pedig már vannak jó tanulmányok. Az is előfordulhat, hogy a beruházási stratégia nem megfelelőképpen működik. Ez is rendkívül fontos lenne, pedig a tanácsadók, akik írják ezeket a, az értékeléseket, gyakran nem pénzügyi szakértők, úgyhogy nem tudnak stratégiát nyújtani egy-egy bank számára a beruházási stratégia tehát szerintem gyenge, és előfordul az is, hogy a végcélokat nem sikerül elérni ezen értékelések segítségével az egy dolog, hogy kritizáljuk ezeket az exente értékeléseket, de felmerül a kérdés, hogy meg kell őket tartani. Hogyha a hatóságok maguk írják ezeket a jelentéseket, értékeléseket, akkor fontosan, hogy a piacra magára koncentráljanak, és ne pedig másra. Most pedig a következtetésekre szeretnék nagyon gyorsan rátérni. Milyen, mennyire jó a, a központilag folyósított kidolgozott eszköz. Még mielőtt ezeket kidolgozzák, kidolgozták, megvalósították, amikor nem volt FC, akkor is voltak hasonló eszközök, tehát előfordulnak átfedések, a szektorok között pedig különbségek, mondjuk a régiók céljaiban nem mindig van összecsengés, ez is előfordul, hogy a pénzügyi eszközök ugyanazokat a célokat szolgálják, viszont más és más hatóságon mennek keresztül. Lehet-e ezt az átfedést orvosolni? Érdemese? Hogyan lehet racionalizálni ezt a rendszert? Hogyan lehet úgy, racionalizálni, hogy az utána jól működjön. A pénzügyi eszköz az mindig jobb, hogyha központi költségvetésen megy keresztül, vagyis a regionál, nem regionális pénzügyi eszközön kereszt, keresztül kerülnek ezek folyosításra. Miért? Azért, mert az egész olyan, mint egy biztosítás, hogyha van egy kis falu, amelyben mondjuk az árvízre biztosítunk minden, minden egyes házat, akkor ugye minden egyes ház, házat elvisz az árvíz, akkor nem tudjuk a biztosítást sem kifizetni. Ugyane, ugyanez a helyzet megfelelő öm, százalékban kell garanciával rendelkezni, és minél nagyobb a kockázat, annál, nagyobb, annál nagyobbak ezek az arányok. Éppen ezért központi költségvetésre van szükség, amely utána majd lemegy a, a helyi szintre, és nagyon jó helyi stratégiáknak stratégiák mentén működik. De ennek nincs értelme, hogy egy-egy helyi bankba beragadnak a források az is fontos, hogy ne legyen duplikáció, ne legyen ismétlődés, ne legyen átfedés. Szerintem a következő pénzügyi időszaknak az kellene, legyen, az kellene, hogy a célja legyen, hogy konszolidálja ezeket a pénzügyi eszközöket. Reméljük, hogy nem lesz már válság, amely ezt a tervet beboríthatná. A végcélokra kell mm, hangsúlyt fektetni, és arra, hogy a végcélokat elérjük. Nem az a lényeg, hogy mm, hogy embereket ö, oktassunk, akikre aztán nincs szükség a piacon. A lényeg, hogy hasznosan működjenek ezek a, az eszközök. Jó lenne, hogyha az értékelések, az exente értékelések, mindegy, hogy ki is írja őket, jó lenne, hogyha nem egy helyre kerülnének fel, mondjuk a pénzügyi eszköz iránytű oldalra, hanem lenne egy standard formátum, amelyben ezeket, meg, amelyben ezeket megírják, mert utána valódi rémálom ezeket megfelelőképpen elemezni. Az utolsó szlájdom, az utolsó diám pedig a, már a kockázatokról szól, beruházási banknak nagyobb kockázatot kell-e vállalnia, vagy sem. Szerintem mindegy, hogy itt beruházási bankról beszélünk, vagy nemzeti beruházási bankról, a, a lényeg, hogy nagy hozzáadott értéket képviseljenek azok a projektek, amelyeket ez a bank vagy ezek a bankok finanszíroznak. Vannak olyan projektek, amelyek nagyon nagy kockázattal járnak, viszont nagy ösztönző erőt nyújtanak, vannak olyan projektek, amelyek nagyon lassacskán indulnak be, ez is költséges. Tehát a beruházási bank felteszi a kérdést, hogy visszajön ebből valami olyan, amely mindenki számára hasznos nem is a kockázatot olyan fontos megvizsgálni, hanem a hozzáadott értéket tehát. Miért érdemes belemenni olyan területekbe, amelyekben nagy a kockázat? Először is, ahogy már mondtam, pénzügyi eszközök nehezen működnek olyan területeken, amelyek túlságosan kockázatosak. Éppen ezért egy erős hátországra van szükség, és egy erős költségvetésre. Hogyan lehet működni úgy, hogy ilyen nagy, kockázatot, nagy kockázata járó projekteket finanszírozunk. A garancia a megvalósíthatóság, illetve az ösztönző hatás között egyensúlyt kell találni. Minél nagyobb a garancia, minél nagyobb a, a, az ösztönző erő, tehát szükségünk van arra, hogy az eszköznek hogy az eszköznek megfelelő finanszírozást nyújtsunk. Fontos, hogy személyre szabott legyen a, a pénzügyi eszköz, ez pedig vita, illetve elemzés tárgyát kell, hogy képezze. Köszönöm. Merci. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a tájékoztatót. Hogyan is lehetne többet elérni kevesebbel? és hogyan tudunk válaszolni az elvárásokra, amikor e, szűkre szapott a költségvetés. Láttuk, amikor a bizottság elindította a stratégiai beruházási alapot, a beruházási deficitet kellett kitölteni, de támogatással nem tudtuk, mert nincs meg a pénz, és akkor próbálkoztunk itt-ott, Horizon 2020, tettünk egy kis pénzt a persejbe, kölcsönökkel, hitelekkel a nehéz esetekre, egy kicsit eh, korábban fejeztük be, de nem nyithatjuk meg a vitát. Úgyhogy akkor most a második hozzászólóra térünk rá. Eh, Dávid Denner Speck úrnak adom meg a szót. Öni a szóra. Dear Mr. Chair, uh, Vice Chair, Mr. Köszönöm, elnök úr. Alelnök úr, köszönöm, meghívtak. Speck vagyok, én vezetem a KFW helyi irodáját. Ez egy ez a német ö, fejlesztési állami bank. Ma az intézményen nevűben fogok beszélni, ám az első dolog, amit leszögeznék, hogy nem csak Németországban, hanem majd gyakorlatilag minden tagállamban van valamiféle állami fejlesztési bank vagy intézet, néha egy, néha több intézet látja ezt a feladatot. Németországban van egy, vannak regionális fejlesztési hitelintézetek, a KFV e ő, fogunk ismertetni, de mint mondottam, minden EU tagában van egy hasonló állami fejlesztési banki struktúra. Két dolgot szeretnék először elmondani, hogy kicsit megvilágítsam a mi perspektívánkat, mint pénzügyi eszközök szolgáltatói. Németországra vonatkozóan, meg az EU-val való együttműködésünkre vonatkozóan. És a másik téma, amelyet kifejtenék, hogy miért vagyunk itt, miért tartjuk stratégiailag fontosnak, hogy együttműködjünk az Európai Bizottsággal és a parlamenttel. És ez francia-olasz partnereinkre is érvényes. Just the other one this way. Okay. Um, I will first talk a little... Először, mint mondottam, tehát az intézményemet fogom ismertetni. Röviden majd néhány szót szólok arról, mi hogyan látjuk a pénzügyi eszközöket, milyen tapasztalataink vannak, milyen szakpolitikai ajánlásokat tudom meg több megvizetásra kialakítani. A KFV-t a második háború után hozták létre Németországban. Célja az volt, hogy a Marshall segély kiosztását hajtsa végre. Ennyiben különbözik Németország a többi európai országtól, hogy, hogy ezeket támogatás, nem támogatásként ö, osztottuk ezek ki, hanem hitel támogatásként. Tehát a KFV ilyen módon kezdte el működését, és a, a Marshall segély, ugye 70. évfordulát ünnepeljük, a, a német rész még mindig része a bank eszközállományának, és rulírozó típusú műveletekben 500 milliárdos eszközállományunk van, évente 70 milliárdot finanszírozunk. Az EIB-vel összevet, partnerével összevet, nagyjából olyan méreteink vannak, mint, mint az ő öntödeknek, a partnereknek. Még két gondolat talán. Hatalmas hosszú távú kihatásai lehetnek a pénzügyi eszközök politikájának a kamat szintekre, ezért javasoljuk a parlamentnek és a bizottságnak, hogy ez irányban vizsgálódjanak a saját működésükben, és tanácsokat tudunk adni más államoknak is, technikai segítséget adva támogatási struktúrák felépítéséhez. Ehhez persze idő is kell. Az 500 milliárdos mérleg főösszeg nem 5 év alatt jött össze, persze nálunk sem. Tehát ugye a várakozásokat jogosan építik fel, ám az idő kell, hogy az intézmények felépüljenek, jól működjenek, és aztán kifejtsék hatásukat. Az intézmény nek az eszközoldal nagyon egyszerű, voltaképpen egy termékünk van, a hosszú távú finanszírozás. Ennek sokféle formája van, hitel, eszköz kihelyezés, tehát fizetésekkel érünk szolgáltásokat nem nyújtunk, csak hosszú távú finanszírozási eszközöket. A két levőségünket tekintve, ahogy az AIB, mi, AIB, mi is, a Német Szövetség Köztársaság garanciával bírunk, tehát három ás hitelminősítő szervezet vagyunk. Tőkerefinanszírozást nyújtunk tehát a tőkepiacokon. Lehet, hogy nehezen olvassák a diát ezért is ismertetem, a működési területénket mutatja. Bal oldalon látják a, a Németországbeli hazai hiteltámogatásokat, kb. 50 milliárd évente ennek a érték. Egyrészt a KKV-knak nyújtjuk, illetve önkormányzati ügyfeleknek a másik oldalon. Jobb oldalon évente 20 milliárdot a nemzetközi finanszírozásban, meg fejlesztési finanszírozásban forgalmazunk. Tehát az, a Német Szövetség Köztársaság hivatalos segély pénzügyi segélyeit is mi folyósítjuk. Tehát egy három dolgot szeretnék elmondani erről a dia kapcsán. Egyrészt, ha megnézik jobban, pontosan látják, hogy a KKV-ket, a innovációt, energiahatékonyságot támogatunk, tehát az Európai Uniós szakpolitikai célokhez konzisztensen határozott meg a hitelpolitikánkat, vagy a finanszírozási politikánkat. És a, a szövetségi kormány ajánlásait követjük, és persze a szövetségi kormány és az Európai Uniós ajánlása között is erős a konzisztencia ilyen értelemben, tehát igazodunk az EU szakpolitikai céljaihoz. A második gondolat Németországban mi vagyunk, mi egy one-stop shopként működünk, tehát egy egyablakos intézményként, mondjuk összevetve Franciaországgal például. Franciaországban külön intézmény működik a kkv finanszírozására, aztán van egy másik infrastruktúrális önkormányzati finanszírozásra működő külön intézményrendszer, meg a fejlesztési segélyeket, projekteket, meg a francia AT intézi. Németországban egy intézmény fedi le ezt összes tevékenységi kört. Itt a fő üzenet talán az EU felé az lehet, hogy mindig az országban a legjobb partnereket kapcsoljuk össze. Tehát németország megteszünk mindent annak érdekében, hogy ne hogy mikor mikrofinanszírozás tevékenységét más partner végezene mi. Tehát a pénzügyi eszközök megtervezésekor meg kell találni a megfelelő intézményi kereteket, az EIB, EBRD, vagy, D, vagy bármely egyéb több oldalú bank lehet ez a partner, és vagy nemzeti regionális partnerek, de mindig meg kell nézni, kinek miben van szakértelme, egyik intézmény jó lehet egy területen, másban kevésbé, ez szerint kell válogatni. Második gondolat. Share of EU funding we az EU finanszírozás felosztásában ugye, a támogatásokra kb. évente 3 milliárdot kapunk a szövetségi kormánytól, tehát hitel és eszközkérésben 70 milliárdot helyezünk ki, és évente kb. 3 milliárdot a szövetségi költségvetésből. Mutatja ez, hogy nem mindenre megoldás a pénzügyi eszközök kiasztása. A szakpolitikai szereplőkkel, a stakeholderekkel gyakran tárgyalunk, hogy például a Brexitből származó EU támogatás kiesés lehet, hogy bizonyos abból pótolható több pénzügyi eszköz elindításával, ám az észszerű eszközökhez kell költségvetési támogatás is egyes területeken. Nálunk ez kb. a KFV esetében évi 3 milliárd euró. Az éves 70 milliárdos aktív vállalati támogatásunkból 1-3 százaléka EU közvetlen EU kapcsolódású, vagy EU támogatásokból táplálkozik, vagy persze attól függ, hogy számoljuk, de mint mondottam, mi egy állami országos intézmény vagyunk, jó részt bel, bel, belföldi tevékenységekkel, de bizonyos mértékben más európai stakeholderekkel is együttműködünk. Az utolsó pont pedig ezen a dián, ja, a oldalra pillantunk, ha egy új pénzügyi eszközt indítunk mondjuk a KKV-kra tervezve, ez nyilván teljesen más mint az a jobb oldalon levő eszköz, körbeeső eszköz mondjuk egy, egy afrikai erőmű támogatása esetében. Tehát európai területen van egy pár eszközünk, és persze meg kell találni a megfelelő egyensúlyt az eszközök, az alkalmazott eszközök száma között, illetve azon szakpolitikai területek száma között, ahol be akarunk avatkozni. Tehát teljesen más mondjuk egy önkormányzati finanszírozás, vagy infrastruktúrás projekt finanszírozása, mint mondjuk egy fejlesztési projekté. Mit tekintünk mi voltak éppen pénzügyi eszköznek? Volt egy belső körben egy komoly szakmai vita erről. Mit mi is a definíció? Végső soron arra jutottunk, hogy a legjobb a végső kedvezményezet szempontjából vizsgálva meghatározni. Tehát szerintünk az a pénzügyi eszköz, amit a kedvezményezet kap garancia alapot, hitelt, eszközt. A mi szempontunkból vizsgálva lehet ez persze egy Európai Uniós támogatásból finanszírozott dolog, tehát a fejlesztési finanszírozásban az EU költségvetésnek vannak beruházási támogatásai. Ezeket mi egy promóciós szerepkörrel kiegészítve tudjuk folyósítani. De itt nagyon sok az avar ezzel kapcsolatban a közvéleményben. De mi azt szerint jártunk el, hogy azt mondtuk, nem az számít, hogy Európai Uniós garancia-e, vagy, vagy, vagy más eszköz. Ugye a legfontosabb a dolgot afelől vizsgálni, hogyan látja a végső kedvezményezett. Ő támogatást kap-e, vagy pénzügyi eszközt. Hogy mit lehet finanszírozni ilyen eszközökből, hát a, a, egyszerű a definíció, ha, ha van cash flow, akkor tekintetjük pénzügyi eszköznek szakpolitikai eszközből lehet ezt támogatásnak vagy eszköznek meghatározni. Tehát a jövőben cash flow-ra lehet számítani, akkor lehet eszköznek tekinteni. Például a diák hitel esetében a cash flow a, a diák várható jövőbeli jövedelme. Így értelemben lehet hitelt kihelyezni, azzal a várakozással, hogy az egyetem után valaki már többet keres, az illetős néhány év múlva visszafizeti a hitelt. De lehet startup finanszírozása vállalatoknak, infrastruktúra esetében attól függ, hiszen hogyha mondjuk egy erőművet ö, finanszírozunk, itt lehet pénzügyi eszközöket alkalmazni. Afrikában is finanszírozunk projekteket, ahol megint csak attól függ, hogy van-e cashflow. Ha van egy díj struktúrájuk már, vagy mondjuk egy díj lehet pénzügyi eszközt akkor használni, hogyha van egy olyan díjrendszerük, amely valamiféle bevételt generál majd a későbbiekben, amiből visszafizetik a hitelt. Ez persze mindig politikai döntés tárgya. Tudjuk például, hogy a, a, a vízkezelés, a vízgazdálkodás komoly ügy volt az Európai Parlamentben. Hogyha politikai oka van annak, hogy mondjuk a, azt mondjuk a víz az, az egy közjószág, nem szedünk érte díjat, egy esetben viszont nem lehet pénzügyi eszközt használni a finanszírozásra, hiszen nem várható cashflow. Ha viszont azt mondjuk, hogy akarunk építeni egy utat, amelyet díjat szedünk majd bármilyen formában, és ez díjakat generál, akkor van cashflow, ilyen esetben pénzügyi eszköz alkalmazható a finanszírozásra. Néhány szó még arról, például szír menekülteket is finanszírozunk iskolai oktatások révén, ez pedig támogatásra történik, hiszen nem várható, hogy az emberek bármi módon vissza tudják majd fizetni ezt. A KFV ugyanakkor a fenntarthatóságot is kell, hogy vizsgálja, mint közintézmény. Nem finanszírozunk senkit, akit nem várható módon nem fizeti véleményt vissza ezt. Ez egy rendes banki kockázati felmérés alapján áll, ugyanakkor a promóciós projekteknél a legkevésbé felett országokban nem finanszírozhatunk. Itt támogatásokat lehet adni, pénzügyi eszközöket nem alkalmazhatunk, ez tiltja is a szabály. Végül pedig vannak korlátozásaink tevékenységi területekre vonatkozóan is, például nagyvállalatokat általában nem finanszíroz a KFV, mert ők a tőkepiac hozzáférnek, nincs ránk szükségük ez a feltételezés. A védelmi iparban, ez európai szinten is, nem, nem végezhetünk műveleteket a védelmi iparban. Tehát az a politikai szempontból az a lényeg, hogy van-e cash flow, vagy nincs. Utolsó gondolatként pedig a támogatások, illetve pénzügyi eszközök különbségtételében nincs ideológiai tényező. Sok esetben mind a kettőt használjuk, például energiahatékonysági projektek esetében KKV-knál, sok esetben támogatásból finanszírozzuk az esettanulmányt, hiszen nem lehet tudni még ilyenkor, hogy milyen hatékonysága várható a a megoldástól, és akkor a későbbiekben, ha jónak bizonyul, hitellel lehet finanszírozni. Meg lehet találni a, a támogatások és hitelek megfelelő kombinációját. Másik példa a fejlesztési finanszírozás. Nagyon sok olyan beruházási támogatás van, amelyet vagy a tőkeköltségekre, vagy piaci felmérésekre, lehet a marketing tanulmányokra fordítani. Tehát nálunk nem az a fő kérdés, hogy EU költségvetési részt adja a garanciát, vagy a támogatás egy részét, hanem az a fő kérdés, hogy mit kap a kedvezményezet, onnan az ő szempontjából vizsgálva mi az, ami hozzá elér. Itt mutatom, hogy hol vagyunk aktívak. KFV cím alatt szerepel, ám sok esetben az, a spanyol-olasz partner intézeteink is hasonló módon működnek. Baloldalon azt mutatják, hogy Németországban mit végzünk az EU nevében, a COSME és az Innofin garanciák révén, és hogy miért tesszük. Most egyrészt azért, mert itt sokkal eh, vonzóbb termékeket tudunk kínálni, tehát megkapjuk az EU alapokat, és a végső kedvezetek számára sokkal kedvezőbb csomagolásban vagy termék eh, kombinációban tudjuk ezt nyújtani aztán, és tudjuk eh, garantálni a, a, a tagállami és EU-s eszközöket, tehát európai költségvetés és német költséges eszközöket kombinálva tudunk a KKV-kra szabva egy termékben kínálni. Ahelyett, hogy az EU kínálna egy terméket, és külön mi, a KFV egy külön termékben. Hatékosságot illetően tehát mindig okos dolog így olyan eszközöket ö, létrehozni, amely kombinálja a két forrást. Jobb oldalon látjuk, hogy a külső ázsiai, afrikai, latinamerikai területeken mit milyen műveleteket végzünk. Itt is sokkal vonzóbb eszközöket tudunk adni, kínálni a partnereinek, és van még itt egy pont, egy fontos tevékenység, a donor koordináció. A francia, a spanyol, a állami bank, a támogatás, fejlesztési bank, az IBRD is mind-mind nagyjából ugyanúgy a költségvetésből Kínál támogatás. Az Európai Bizottságnak van egy úgynevezett landing mechanizmusa. Amikor leülünk egy asztalhoz, és a projekt pipeline-on végig tekintve az olaszok, a spanyol kollégákkal együtt európai intézményekként tudjuk a fejlődő ország felé közös ajánlatokat kínálni, projektajánlatokat kidolgozni és kínálni. Itt nagyon nagy hozzáadott EU érték valósul meg. Középen pedig, ez a középső hosszabban a KFV sajátságos műveletei körében látják az EU28-ak körében végzett támogatásainkat. Nemzeti partnerekkel, meg az EIB-vel különféle projektfinanszírozások és egyéb támogatási formák révén, vagy a, a DJ Ellen a közös energiatékonyságban nyújtott programok az egyik jó példa arra, hogy vannak itt is eszközeink, és saját szabályok szerint működnek ezek, tehát hogyha a koordinálásra és a karcsításra, vagy a vonatkozó igényeket halljuk, Kicsit szkeptikusak vagyunk, mert a tapasztalataink alapján mindenhol más és más partnerek vannak, más igények, másképp kell meghatározni az eszközöket. Értjük persze a, a streamline-ra, a karcsúsításra vonatkozó igényeket, de bizony figyelembe kell venni a sajátságokat, ez pedig nem lehet a mindenkire egyformán szabott megoldásokat kínálni. Um, Coming to our experience. Mik a tapasztalataink? Ez már tök az ajánlásokat is megfogalmazza. Az eszközök számát illetően, amelyeket működtetni kell. Minden szakpolitikai területre legalább egy eszközünk kell legyen. Kicsit kritikus számunkra az is, hogyha túl sok eszköz kínál egy intézmény. Például van egy kreatív és kulturális eszközünk, meg konkrét a kulturális ágazatban működő KKV-kre van szabva. Persze értjük azt is, hogy politikailag egy, ez egy vonzó ajánlat, de hát nekünk a KKV-nek KKV-nek az a feladatunk, hogy a KKV-kat támogassuk, nem egy-egy ágazat KKV-jét, mert ezt bonyolult teszi, hanem a KKV-k egészét kell megtervezni eszközeinket. Mert ha elkezdjük felszabdalni a KKV körét, és külön-külön eszközöket találunk királyuk, túl bonyolult lesz, hiszen minden bizottsági DJ-nek van saját költségvetése, és itt ha, lehet, hogy arra hajlanak, hogy a saját szakpolitikai ágazatukat támogassák főleg, de mi inkább arra hajlunk, hogy nem sok értelme van ennek a szétaprózódásnak. A másik fontos elem a rugalmasság. ha együtt akarnak működni a, a, a tagállami szereplőkkel, és majd még elmagyarázom azt is, hogy ez miért vonzó európai szempontból, akkor belátjuk, hogy a piaci feltételek még mindig nagyon széttartóak Európában. Hogy egy példával éljek, egy német KKV 5-10-15 éves finanszírozást kaphat, más országban csak 3 évest. Hogyha egy európai, egybe, egyre szabott programokat akarunk készíteni, mondjuk 8 éves futamidővel, akkor nagyon sok észszerű projektet eleve kizárunk. Tehát ha valaki új pénzügyi eszközt hoz létre, tarts, legyen rugalmas az, adaptálható, mondjuk 5 éves Magyarországon, Lengyelországban lehet mondjuk 12 éves hit, futamidő hitel, Franciaországban 4, Franciaországban 15, akárhogy is, az adott ország sajátságos piaci környezetéhez kell igazítani az eszközt. Sokszor érzékelünk olyan tendenciát, hogy, hogy egybeszabott, egyenszabott szabályokat akarnak erőltetni, mondjuk nagy infrastruktúrás projektekre lehet, hogy ez működik, de a mikrofinanszírozásra vonatkozóan, mint mondottam, a tagállamok között nagyok a különbségek. Itt tehát érdemes rugalmasra szabni az eszközt az emeltyi hatás és kiegészítési hatást már említettük. Az FC esetében mindenki kérzéket a politikai adott arra, hogy komoly számok, méretek valósulnak meg. Az EIB értettő okokból hozta létre ilyen rövid idő alatt ezt az eszközt. Az FC 2.0-át szeretnénk, hogyha nem annyira mennyiségi, hanem inkább minőségi szempontok alapján hoznák létre, illetve hajtanák végre. Mi is létreírtunk egy, egy pozíciós dokumentumot, amelyben kifejtjük ennek a lehetőségét. A, akkor is megvalósul a katalizátor hatás, hogyha olyan pénzügyi eszközt alkalmazunk, amely megváltoztatja a projekt jellegét. Hiszen sok esetben vissza kell fizetni és ez ugye kizárja a potyautas hatást. Azt is gyakran látjuk viszont, hogy az ellenőrzések, melyek a támogatási területben valósulnak meg, egy az egyben a pénzügyi eszközszabályából kerülnek lemásolásra. Tehát más a hitel és más a támogatás jellege, és a, kezd, a kedvezményezett által kapott ezeket pozitív hatást. Nem mindegy, hogy kap-e hitelt, vagy, vagy, vagy, vagy jó körülmények között kapja a hitelt, és nem ugyanaz a szabályrendszer kell érvényesüljön a hitelnél, mint a támogatásnál, hiszen ez nem volna fel. Különbséget kell tenni tehát a támogatást és a, a pénzügyi eszközök által nyújtott támogatásra. Az ellenőrzések során pedig a támogatási területen a bankok végzik ezt. Ilyenkor, tehát még a pénzügyi eszköznél egy kicsit könnyebb rendszert lehet felépíteni az ellenőrzésre. Átugrom a következőt, egy technikai példa azokra az eszközökre, amelyeket használunk. Megyek inkább tovább arra a diára, amelyben kifejteném, miért tanácsos az Európai Bizottság számára az EIB-n keresztül a nemzeti fejlesztési bankok felé kinyúlni. Egyrészt a komplementer hatás fontos, korábban említettem, az önmagában nem siker, hogy csak az, ha csak EU támogatást, vagy tagállami, vagy regionális támogatás szerint vizsgálódunk szétválasztva, arra kell inkább törekednünk, hogy az átfogó köztámogatását nézzük egy-egy KKV-nak vagy területnek, és ott vizsgáljuk az eredményeket. Nem azt szerint, hogy honnan jön a forrás. És itt a tagállami partnerek bekapcsolásával lehet jobban elérni, hiszen ők jobban ismerik a keretfeltételeket, különösen a mikrohiteleknél. Ők ismerik a helyben dolgozókat, általában a, a, a terepen a körülményeket, az ottani Például a mi központunk Frankfurtban van, Németországban mi mindent Frankfurtból végzünk, ám maga a finanszírozás a regionális fejlesztési bankokkal és a helyben működő kereskedő bankokkal közösen történik. Tehát akár, még a KFV esetében sem magunk végezzük Németországban a dolgunkat, hanem helyi, regionális, állami közbankok vagy kereskedő bankok révén, akik ott dolgoznak konkrétan abban a városban, ahol az illető vállalat működik. Így lehet jó pénzügyi eszközöket kialakítani és meghatározni. Van még néhány dolog a partnereinkkal együtt. Általában nem szoktunk diszkriminálni, hanem együttműködünk a kereskedelmi bankokkal, szövetkezeti bankokkal, takarékpénztárakkal, oly módon, hogy minden kisvárosban, kis településen is elérhetőek legyenek a bankokon keresztül a mi általunk kínált lehetőségek. És végezetül, hogy összefoglaljam, ott van az óhaj listánk. Először is azt szeretnénk, hogy a szinergiát kihasználjuk az Európai Unió szint és a nemzeti szintek között. A második dolog, hogy, és ez már olyan, amit bizonyos mértékig látunk, hogy bizalom kell a nemzeti partnerek iránt. Vannak pilléreink, együttműködéseink, és már most látjuk, hogy az adminisztráció egyes esetekben már csökkentésre került. Ha százezer eurós hitelre van valakinek szüksége vállalat indításához Németországban, akkor nagyon vonzó termékekkel elérhetőek, amelyek támogat a nemzeti kormány, önök és bármelyik kis bankon keresztül elérhető. De ahogy négy partner kerül bevonásra, ott van a KFV e és az EIF, tehát négy különböző szabály szerint kellene működni. Alá kell írni a hitelszerződést, de a kisvállalkozásnak úgy kell elkészíteni a bevallásait, hogy az megfeleljen az Európai Uniónak, a számve, az Európai Számvevőszéknek, a Nemzeti Banknak, és akkor végül az van, hogy Hát nem elég, hogy egy vállalatalapítási problémám van, még ezeknek is mind megfeleljek, egyáltalán érdemes -e ez. Tehát a politika készítőjek nagyon fontos, hogy ne csak a saját szabályaikat tartassák be, hanem azt is nézzék meg, hogy a végkedvezményezetnek mi mindennek kell, hogy megfeleljen. Tehát ha nemzeti szinten, ha át tudunk ugrani néhány administratív kötelezettségen, vagy könnyíteni tudunk európai szinten is, akkor mindenképpen fontos, tehát nagyon oda kell figyelni, hogy összességében mi mindent követelünk meg a kedvezményezektől. A rugalmasság a harmadik pont, amit már említettem, a piaci feltételek rendkívül eltérőek, ezért fontos, hogy olyan eszközöket alkalmazunk, amelyek bizonyos rugalmassággal alkalmazkodnak a regionális nemzeti feltételekhez. És végezetül az előreláthatóság bizonyos költségeket is maga után von az uniós különböző támogatások. Például a diákhiteleknél az Erasmusszal működünk együtt, két évig tárgyaltunk, és az Európai Bizottsággal is tárgyaltunk. Tehát itt nagyon sok pénzt, időt kell fordítani arra, hogy ezek az eszközök létrejöhessenek, és vannak területek, ahol rendkívül nagy sikereink voltak, mert és kár lenne, hogyha az alapok nem lennének elérhetőek 2020-ig. Azért, mert egyfelől a banki partnerek, de a KKV-k a terepen ugyancsak igénylik, hogy valamennyi időt kapjanak arra, hogy adaptálódni tudjanak a programhoz. Eközben persze ezeknek futni kell, ugyanakkor vannak költségvetési problémák, hogyha emiatt a szabályokon változtatunk, az rengeteg problémát okoz a közvetítőknek. Ezzel én most itt akkor be is fejezem, és köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Köszönöm az ajánlásokat is, és hogy emlékeztetett bennünket arra, hogy fontos az egyszerűsítés és a rugalmasság de parlamenti képviselőként mi odafigyelünk ezekre az üzenetekre. Most pedig a szó Anatolio Alonso Pardo urat illeti. Megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, szeretném köszöntet mondani a szakbizottságuknak, hogy meghívtak bennünket. Ez egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy bemutathatjuk egy gazdálkodási hatóság szempontjából is a dolgokat. Mi a terepen működünk, közelebb vagyunk a valósághoz, elég sokkal földött ragadtabbak vagyunk, mint a kollégák, de remélem, hogy ezek az ajánlások is pragmatikusak és alkalmazhatóak lesznek. Öt részből áll az előadásom. Először is egy összehasonlítást eh, készítettem a között, hogy hogy vannak a hagyományos finanszírozási források a strukturális alapokon keresztül, amik támogatások voltak, és a pénzügyi eszközök. Itt eh, majd erről fogunk még szólni, ezt azért röviden fogom csak kezelni. Ezt követően szeretném bemutatni azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek eh, az operatív programokban megjelentek 2007 és 2013-ban Spanyolországban, illetve a jelenlegi időszakban. Ezt követően pedig azt, hogy hogyan látjuk az előnyeit, a hátrányait és a nehézségeit a megvalósításnak a különböző pénzügyi eszközök alkalmazásával kapcsolatban, különösen a 2014-2020-as időszakban utána pedig a Nibus új rendelet ért értelmében szeretnék egy kicsit elidőzni, és ahogy, néhány, ahogy a kollégáim is tették, néhány ajánlásom is lenne. A legszokásosabb finanszírozási ö, mód az a strukturális alap, a támogatás, a visszanemtérítendő támogatások. Egy ö, irányító hatóságon keresztül, vannak közszereplők, akik beruháznak, akiknek vannak segély, támogatási programjaik, és hogyha a pénz elköltésre került, akkor a visszatérítési igényeket megküldik, ezeket ellenőrizzük, elküldjük az Európai Uniónak, majd pedig megkapjuk a közösségi támogatás, támogatást. Ez a hagyományos mechanizmus ami például a strukturális alapokon keresztül történik. Ebben a keretben is természetesen vannak kamatjóváírások, vagy preferenciális kamat feltételek. És ezeket is tekinthetjük úgy, mint támogatás, hogyha azt nézzük, hogy mennyi a különbözet a piaci kamatok és a az ilyen kamatok között. Tehát ezek visszatérítendő e, támogatások, eszközök, de itt tulajdonképpen a piaci feltételek és az egyebek közötti e, különbséget finanszírozzuk. Tehát a kezelő hatóság szempontjából mi miről is tan- adunk tanúsítványt? Arról, hogy e, adunk tanúsítványt, hogy valaki belép, pénzt ad egy alapba, vagy garanciát ad, hiteleket, tőkét juttat, vagy kockázati tőkét, vagy pedig részvételi tőkét, vagy más eszközöket, amelyeket most nem tudok itt végig felsorolni a források ezen intéz, eszközökbe történik, és ezeket a kiadásokat tanúsítja a kezelőhatóság, és aztán ennek alapján küldünk egy köztes idejű kifizetési kérelmet a bizottságnak. Ez a pénzügyi eszköz, amelyet egy végrehajtó hatóság vagy megvalósítási hatóság kezel, az az, amelyik beérkezteti a finanszírozást a négy terméken keresztül, és juttatja el azokhoz, akik a vég célzottak, nem kedvezményezettekről, hanem célzottakról beszél már az új rendelet. És ez lehet közvetlenül, vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül. Természetesen ezek az alapok, amelyen keresztül a hatóság megkapta ezeket a közösségi segélyeket, támogatásokat, ezeket teljes mértékben fel kell használni, és ami egy adott időszakon belül nem kezdett, nem került felhasználásra, azt vissza kell fizetni. Ez egy egyszerű mechanizmus, de eléggé eltérő az egyéb támogatási, a szubvenciós mechanizmusokkal összehasonlítva. A pénzügyi eszközök felhasználásának lehetőségét a most lezárult időszakban, 2007-2013-as időszakban vezették be. Korábban is használtunk ugyanilyeket, de nem explicit szabályozás alapján. Az említett időszaktól kezdődően amelyet március 31-én zártunk le, két rendeleti cikk van, amelyik kifejezetten az ilyen típusú eszközöket irányozza elő, és a végrehajtási utasításban is van két cikk, amelyik a pénzügyi eszközökkel foglalkozik, amit korábban pénzügyi alkotási vagy címre. Én ezt, ez a financial engineeringnek használtunk, Nem szeretem ezt a kifejezést. Ezek mindenképpen olyan pénzügyi eszközök, amelyeknek tulajdonképpen még csak az elején tartunk, és két kezdeményezést indítottunk el, amit a Jessica és a Jeremy. A KKV-knek a Jeremy és a Jessica pedig a városi fejlesztésekre és az energiafejlesztésekre van. Abban az időszakban, amelyben most tartunk, más a helyzet, mint a korábbi időszakban volt, mert a pénzügyi eszközöket meg akarjuk erősíteni bizonyos kedvezményekkel, és ugyanakkor igyekszünk segítséget adni a korábbi időszakra vonatkozóan is. Ez nem mindig sikerül. Ha például előre meghatározott eszközökkel dolgozunk, tehát elmegy az ember a könyvtárba, leveszi azt a könyvet, amelyiket akarja, az egy más helyzet. És akkor vannak olyan pénzügyi eszközök is, amelyek az egész Európai Unióra vonatkoznak, és közvetetten vagy közvetlenül a bizottság kezelés. Ez pedig egy lényeges újdonság és itt eh, nem igazán látható, de ezzel a táblázattal ezeket a preferenciákat szerettem volna bemutatni, hogy mi a különbség a strukturális eh, alap és a FEDER között, illetve a hagyományos támogatások között a 2017-13-as időszakra. Akkor az Európai Uniós támogatások nagy része az támogatásként került, azaz vissza nem térítő támogatásként került kiosztásra. Ezeknek a célja az volt, hogy olyanok kapják, akinek ezt nem kellett visszafizetni. Ezeknek a módozatoknak a keretében, amelyek nem szokványosak, voltak ö, különböző vegyes megoldások is, tehát össze lehetett kapcsolni hiteleket ö, segélyekkel vagy támogatásokkal. Ez nem volt egy egyszerű dolog, mert a szabályok különbözőek voltak. Ha csak a, például Spanyolországban nézzük a, a Federt, a, száz, a forrásoknak a 8%-a azok visszatérítendőek voltak. Most független attól, hogy ezek pénzügyi eszközök voltak-e valójában vagy sem. Ami a pénzügyi eszközöket illeti a gyakorlatban, és kétségtelen, hogy ezt nem lehet elolvasni így, de mégis egy olyan dokumentáció, amit rendelkezésre adtunk, majd elolvashatják. Azt lehet ebből levezetni, hogy a 2007-2013-as időszakban 14 különböző eszköz volt, 12 zseremi típusú, amiket beruházási alapokból finanszíroztak, és a többieket pedig nemzeti forrásokból. De a filozófia ezeknek is ugyanaz volt, hogy zseremi típusúnak nevezzük ezeket az eszközöket. Ez 933 milliót tett ki, ez kétharmad. Ugyanakkor elindítottunk két másik eszközt is, ami a Jessica típusúba tartozik. Ez az Európai Beruházási Bank kezelte, körülbelül 200 millió euró értékben, és ez összességben a 14 pénzügyi eszköz 1150 millió eurót tettek ki, és a felhasználási ráta 70 százalék. Mi a regionális fejlesztési alapnak a Federnek a szerepe a 8 százalék? 8 százalék volt ebből olyan támogatás, ami bonifikált kamat, vagy olyan hitel, amit kedvező feltételekkel kerültek folyósításra, és az egyéb az pedig pénzügyi eszköz. Most mit indítottunk el? Most mi az, ami reprezentatív? Ez az operatív program, amely 800 millió eurót van rendelkezik, és ezt az Európai Beruházási Bank kezeli. Ez egy olyan eszköz, amelyet globálisan az egész Európai Unió számára kezelnek, még akkor is, hogyha a főbb felhasználók azok mi vagyunk, mert mi voltunk azok, akik elsőként kértük ezt. És itt ez a jogszabály 39. cikke alapján történik. Valójában ez egy garancia alap, és ezt az opciót választottuk, új hitelekhez veszük igénybe a garanciát, és van az értékpapírosítási lehetőség is, de ezt nem alkalmazzuk. Kilenc pénzügyi intézmény vesz ebben részt, az eszköz megfelel, illetve megfelelt főként az elején de nagyon komoly pénzügyi finanszírozási problémákat kellett szembenéznünk. Különösen a KKV-knek volt komoly finanszírozási problémájuk, és ezt az alapot teljes mértékben fel kellene használni 2019-ig, még azt megelőzően, hogy a végső határidőhöz eljussunk, ami a 2023. Nagyon jó a reagálás, és vannak különböző garancia blokkok, amit kapnak. Ezeket 96%-ban lehívták már, és a minimális célt nemzeti szinten már gyakorlatilag kimerítettük olyan eszköz, amit egy nemzeti rendelet szabályoz Spanyolország esetében, és figyelembe véve a mi saját adminisztratív struktúránkat és az alapot, kötelezettséget tudtunk vállalni minden autonóm közösség érdekében. Ez azt jelenti, hogy minden egyes régióban, térségben felhasználhatók lesznek ezek. Még nem tartunk itt, még van tennivalónk és ami az eredményt illeti a többéves pénzügyi keret szempontjából, megerősítettük ezt a rendszert néhány millió euróval. A cél figyelembe véve a szerződéseket, illetve a célkitűzéseket a bankokkal 550 millió euróhoz jutottunk, amiket KKV-khoz folyosítunk. Ez túllép a meghirdetett minimális feltételeken. Most igyekszünk egy olyan pénzügyi eszközt létrehozni, ami hagyományosabb jellegű, minden esetre a most az értékelési szaka, ex ante értékelési szakaszban tartunk, amiről már volt szó korábban jelenleg úgy irányoztuk elő, hogy 17 pénzügyi eszközt indítanánk be, újakat, amelyek promocionálisak lennének eh, regionális szinten, és egyet pedig országos szinten. Még nincsenek meg a számok, de hagyományos eh, becslések alapján úgy gondoljuk, hogy a KKV eszközzel és ezzel az eszközzel együtt úgy körülbelül elérnénk a, FEDER, a regionális fejlesztési alapnak a kétszeresét a korábbi erőfeszítéseket figyelembe véve. Vannak olyan források, amelyek ugyan kisebbek, de ezzel a rendszerrel végül is többet lehet belőlük kihozni. Most pedig vizsgáljuk meg a spanyol gazdálkodási hatóságot, hogy mik az előnyök és a hátrányok. Az elsődleges előny természetesen az újrafelhasználási lehetőség, ahogy elmagyaráztam, és ahogy a korábbi hozzászólók is már ezt elmagyarázták, ez a leginkább megfelelő forma hogyha kockázati tőkék esetében, illetve garanciák esetében nem látom, hogy hogyan tudnánk ezeket a tevékenységeket másképpen finanszírozni. Továbbá, hogy már említettem, ez egy alternatív formája a közpolitikák finanszírozásának, amikor a ö, támogatásból, a segélyből áttérünk a hitelre. Ha egy szervezetnek van kellő ö, forgó tökéje, akkor saját ö, költségére is felvehet hiteleket, és az Európai Unió pedig csak tanúsítja a hogy erre alkalmas, és eh, ugyanakkor nem minden szervezetnek van kellő saját eh, eszköze, hogy hiteleket vegyen fel. Tehát ez egy jó megoldás, hogy áthidaljuk a hitelképteleneket ezzel az eszköztárral. Nagyon sok esetben, és ez a helyzet jelenleg, a szubvenciók összege, amelyet el lehet érni a jelenlegi kamatokkal. A kamatok ugye általában ahhoz kapcsolódnak, hogy mennyi lesz a hozadéka az adott projektnek. És a másik nagyon fontos dolog, hogy az egyes projekteket egyenként tanúsítva viszonylag gyorsan hozzá lehet jutni a pénzeszközökhöz, és ez lehetővé teszi, hogy minden egyes projekt megkapja a szükséges pénzeszközöket. A kezelési költségek részét képezik az eszköznek, tehát nem fogyasztunk technikai segély pénzeket, és nem kell technikai segéd betervezni, ez is egy érdekes vagy figyelemre méltó elem. Másik előny, hogy könnyen lehet mobilizálni magántőkét is, és a, és, és be lehet kapcsolni a magánszektort a bankszektoron keresztül. További előny, hogy az Európai Unió szintjén kezelt pénzügyi eszközökről van szó, és ez tulajdonképpen 100%-os társfinanszírozást tesz lehetővé. Korábban feltétel volt, hogy a társfinanszírozás nemzeti szinten nem állt rendelkezésre. Most meg kell mondani, hogy mekkora a szükséges eszköz, ezt közölik a bizottsággal, és akkor az ellentétel megeszkedik. Természetesen elméletben ez nagyon jó, a tényleges lebonyolítás egyáltalán nem egyszerű. Egy pénzügyi eszköznek a beindításáról van szó, ami minden politikára kiterülnek a, kiterjed, ami a strukturális alapokban szerepel, és egy 10%-os prémiumot van kell itt számolni, ez is érdekes. Ezek a finanszírozási lehetőségeken túl van lehetőség arra is, hogy tanúsítványt lehet nyal lehet kérni egy áthidaló hitelt vagy kölcsönt a bizottságtól. Nemzetközi finanszírozás kell hozzá, de pontosan kell azt is tudni, hogy mik a feltételek a közösségi finanszírozás eléréséhez. Ez ugyanakkor egy jelentős előny az Európai Beruházási Bank tapasztalata rendkívül fontos ezen a területen, ez lehetővé teszi, hogy kinevezzük a végrehajtó intézményeket, és a tapasztalat a, tapaszt, az Európai Beruházási Bank tapasztalataira építve ez rendkívül előnyös. Ugyanakkor be kell vallani, hogy amikor egy eh, pénzügyi eszközt elindítunk egy régióban vagy egy tagállamban, akkor egyáltalán nem könnyű az összes feltételt eh, teljesíteni, amelyek eh, szerepelnek a polcról levett megoldásból, de mégiscsak egy jó lehetőség az igények meghatározásához. További előny, hogy a tematikus koncentrációja a 2014-2020-as időszakban, tehát az alacsony szénkibocsátású gazdaság KKV-k, ezek megfelelő kritériumok, amivel jó, csatornáz, jó lehet csatornázni a beruházásokat. Például a szénmentesítésnél ugye energiagazdálkodás, megtakarítás lehet elérni, ennek közvetlen megtérülése van, és ez lehetővé teszi a hiteleknek a visszafizetését is, ami egy alapfeltétel ahhoz, hogy a pénzügyi eszköz elindítható legyen. Mindezen előnyökkel természetesen felvetődik a kérdés, hogy miért nem hozunk létre még több finanszírozási eszközt. A probléma ezen a területen, ahogy a kollégák is már elmondták, az, hogy minden egyes eszköz különböző politikákat szolgál, tehát minden nem használható bármire. És ez egy kicsit visszatartja a hatóságokat attól, hogy elinduljanak és belevessék magukat. Tehát először is bonyolult, időigényes, az exante értékelés elvégzése nagyon időigényes. Vannak a bizottságnak útmutatói, amelyek rendkívül átfogóak, de nagyon vaskosak is, és a gazdálkodó egységek, hogy ne ö, ö, legyen kockázatuk, mindent szóról szóra be szeretnének tartani, és azt szeretnénk, hogyha ezek a listák minden egyes pontjával foglalkoznának, ezek pedig időt jelent. A különböző tevékenységekre minden egyes eszköznek meg kell felelnie a végrehajtó szervezetnek is, ez is rendkívül munkaigényes, és az Európai Beruházási Bankkal is nehéz együttműködni. Az Európai Beruházási Bank rendkívül erős tárgyalási pozícióban van, és több oldalú megoldásokat tárgy, le, folytatni, egy szerződést részletesen letárgyalni, az nem egy mindennapi dolog, az mi intézményeink számára. Ezeket ismerni kell, rendkívül bürokratikus, nagyon sok munka, és nincs is meg a szükséges tapasztalatunk. A gazdálkodóinknak sincsen meg a tapasztalatuk, általában nagy infrastruktúrákra szoktunk folyósítani, de a, vagy támogatásokat folyósítunk, de ezeket az eszközöket nem igazán ismerjük, és be kell vallanom, hogy kicsit félünk is. Egy másik elem az a komplexitása a szabályozásnak, amiben van egy kis túlszabályozás is, ami aztán kafkai ö, körülményeket ö, idéz elő, nem is igazán értjük. A régi rendeletben néhány szabály, néhány cikk volt, most több mint tíz van, és nagyon nehezen értelmezhető, nehéz megérteni. Ez egy delegált rendelet, négy végrehajtási rendelet van, és 14 vagy talán még több úgynevezett útmutató is van, amit a bizottság adott ki. És ezeknek a tartalma nem egyszerűsíti a dolgokat, ezek nem rendelkezések, hanem, de mégis úgy alkalmazzák, mint hogyha ezek is előírások lennek, és egyes esetekben sokkal drasztikusabb a ö, hatások, mint hogyha egy klasszikus rendeletre történő utalást kellene csak végrehajtani. Rengeteg korlátozás van, amit ö, hát nem nagyon ért az ember. Például találtunk egy nehézséget, hogy támogatásokat, segélyeket összekombinálhassunk pénzügyi eszközökkel ugyanazon a projekten keresztül. És legutóbb volt egy ilyen kételjünk, úgy gondoltuk, hogy össze lehet a kettőt egyeztetni, feltettük a kérdést a bizottságnak, amely azt mondta, hogy hát igen, lehet, de a két oldalas válaszlevélben végül is azt láttuk meg, hogy alapvetően lehetséges, csak egyszerűen lehetetlen. Tehát végül is sok esetben ez nem működik. Így oda jutunk, hogy egy jogi bizonytalanság áll elő, ellentétes rendelkezések vannak a szövegekben, nehezen alkalmazhatóak. Például a feltöltött alapoknál, vagy a kamatok vonatkozásában, nagyon meg kell nézni, hogy egyáltalán működik-e ez, és elfogadásra kerülhet-e, vagy sem. Ami az egyéb eszközöket illeti, önök azt fogják mondani, hogy én mindig egy ugyanarról beszélek, de az ilyen típusú pénzügyi eszközök jóval túlmutatnak azon, amit az ember pénzügyi eszköznek gondolnak. Sokkal többet követelnek meg, mint egy hagyományos finanszírozási eszköznél, mondjuk nemzeti szinten. Például vannak információs kötelezettségek, amik rendkívül aprólékos, kimerítő információkat jelentenek, akkor vannak a különböző ellenőrzések, ugye szubvenció esetén a kiadásokat, a közpénzből történő kiadásokat, a beruházásokat külön kell vizsgálni, külön milyen paraméterek alapján, milyen eredménye van a projektnek, és így tovább. De hát ez egy hitel, van egy hitel, ott a fizetőképességet kell megnézni, és ugye reméli a hitelező, hogy vissza fogja kapni a pénzét. Ennek ellenére rendkívül sok auditálási, ellenőrzési követelmény van, és az ember nem igazán látja, hogy merre megy. Vagy például a kockázati tőkénél, a feltöltődő alapoknál mikor kell ezt elvégezni, hogyan, amikor a tőkét két év múlva kiutalják, akkor is mit kell ellenőrizni, a beruházást vagy a kiadásokat de hát ez nem beruházás, ez tőke volt. És hogyha ez a nem illeszkedik, nem, és ez nem felel meg a benyújtott vállalkozási tervnek, akkor lesz-e büntetés ebből. És azt tapasztaljuk, hogy egyre több olyan probléma van, ami annak azzal kapcsolatos, hogy a szubvencióból átérünk valamire, ami nem szubvenció, vagy nagyon alacsony a szubvenciós rész, és ebből adódnak a na nagy nehézségek. És mindig azt javasoljuk a regionális hatóságoknak, hogy egyezzenek meg, próbálják, és nemzeti szinten is erre törekszünk, hogy arról a hatósággal próbáljanak megállapodni, amelyik majd az ellenőrzést végzi. De hát az nagyon nehéz, hogy a az ellenőrző hatóság vállaljon bármilyen kockázatot. Ezért fontos az együttműködés a magánszektorral, amely kétszer vagy háromszor is megnézi, hogy beszáll -e egy ilyen típusú eszközbe. És amikor arról beszélünk, hogy magántőkét kellene bevonni, nem csak a tehát tőke befektetéssel is, ha az ellenőrzésnek adott következményei vannak, a magán tőke, az kétszer is meggondolja, hogy jöjjön-e vagy se. És ez az egyik nagy nehézsége ezen eszközöknek. Ami az auditot illeti, ugyanolyan, mint az ellenőrzés, csak ottan a, az irányítási megállapodás, az auditálás végzi, de az egy ex post ellenőrzés. Ugyanez a probléma. Ez persze nem akadályozza meg ezen eszközöknek az alkalmazását, de az Európai eh, Beruházási Banknak az eh, eszközeit eh, alkalmazzuk. Sokkal jobb lenne ez, hogyha, mint hogyha mi magunknak kellene ezekről tárgyalni. És az eszközt egy olyan intézménynek, közösségibb intézménynek kellene kezelnie. Azt is hozzá kell tenni, hogy a pénzügyi eszköz ilyen esetekben egy intézmény által kerül kezelése, amelyiknek ez a szokásos feladata, amely ismeri ezeket a segélyezési rendszereket. Ilyen esetben nincsen probléma, és azok, amelyek leginkább működnek, azok olyan kezelő van, amelyik úgy kezeli, mint hogyha a segélyfolyosításról lenne szó. A cél az az, hogy az innovációt például finanszírozzuk, és akkor nagyon egyszerű nekik a feladat, de ez nem mindig van így. Itt van egy egész lista az összes szabályról, és azzal szeretném befejezni, hogy az újdonságokról szólok néhány szót. Méghozzá az omnibus rendeletről. Az első és legfontosabb pont, és a legérdekesebb is, az az, hogy megnézzük, hogy a Juncker terv mit is hozott, mit is ér el. És hogy úgy gondoljunk erre, mint hozzájárulás, hozzájárulás Európai Uniós szinten. Vagyis tehát támogathatunk, de számíthatunk erre a 100%-os kofinanszírozási rátára. Olyan, mint hogyha a KKV kezdeményezéseket maga a beruházási bank támogatná. A következő dolog pedig, az, hogy ez a kezdeményezés elindult, ennek, ennek az az oka, hogy prioritásként kezelték. Milyen kérdésekre szeretnénk még itt kitérni, például az auditálási rendszerre. Az auditálási rendszer kapcsán azt látjuk, hogy az Európai Beruházási Bank az omnibus javaslatnak megfelelően bizonyos esetekben nem kell, hogy auditot végezzen, nem kell, hogy ezt az ellenőrző munkát elvégezze. A probléma pedig abban áll, hogy ez az előírás, ez a kötelezettség, ez alapvetően nem csak a beruházási bankra vonatkozik, hanem minden egyes szervezetre, amely együttműködik a beruházási bankkal, illetve a végfelhasználókkal. A probléma tehát alapvetően az, hogy az ellenőrzések mm, nem következetesen mennek végbe. A végén pedig mm, különböző ellenőrzések kerülnek végrehajtásra. Van, hogy azt ellenőrizzük, amelyet más már ellenőrzött, most pedig áttérnék a vég az előadásom utolsó részére, méghozzá az ajánlásokra. Ami az irányítási gyakorlatokat illeti, a finanszírozási eszközöket megfelelőképpen kellene felhasználni, méghozzá úgy, hogy azok a nem mm, eszi alapok által finanszírozott projekteknek megfeleljenek. Tehát rövid, egyszerű, pontos rendeletre lenne szükség, el kellene kerülnünk a túlszabályozás problémáját. Nem szabadna ugyanolyan elbánásban részesíteni a támogatásokat, mert ami az ex ellenőrzéseket illeti. Leírtam ide a hogy mit is jelent az operation szó, egy olyan öm, programot, amely ö, hozzájárul valamilyen pénzügyi eszközzel a finanszírozáshoz. Tehát ez a művelet, ez gyakorlatilag mindent lefed, amely itt a pénzügyi eszközöket illeti. Ezek a műveletek megjelennek a támogatásokban is, a rendeletben is olvashatunk erről. El kellene kerülnünk, hogy felesleges vagy túlságosan restriktív feltételekről beszéljünk. Az állami támogatás, a támogatás, a hitel közös kezelése ugye problémákat jelenthet, és itt a rendeletből idéztem, amely szerint az ESZI alapok pénzügyi eszközök azok különböznek az egyéb támogatási formáktól. Hogyha mondjuk 10% támogatásban részesül a projekt, és még plusz támogatásra van szükség, akkor ez a fajta támogatás az lehet visszatérítendő támogatás is a garancia alap viszont erre nem lenne megfelelő. Nehéz megérteni ezeket a különbségeket. És egy másik ajánlással is szeretnék élni. Véleményem szerint rendkívül fontos bátorítani, elősegíteni a nemzeti hatóságoknak az autonómiáját, ugyanis a nemzeti hatóságoknak kell kial- megalkotniuk egy olyan pénzügyi eszközt, olyan pénzügyi eszközöket, amelyek megfelelnek a nemzeti érdekeknek, illetve a pénzügyi keretrendszernek. Nem szabad mm, túl szabályozni és felesleges lépéseket hozni. Fontos tehát, hogy tiszteljük mm, a helyi igényeket, a helyi érdekeket is, mert ami a pénzügyi eszközöket illeti. egyértelműen kell ennem a vonatkozásban fogalmaznunk. Tisztelt elnök úr, nagyon köszönöm a figyelmét. Nagyon köszönöm, uram, nagyon köszönöm ezt a lehetőséget, és akkor most üdvözölném is a látogatókat, akik időközben csatlakoztak hozzánk. Megtisztelő ez a látogatás, ugyanis ők a világ parlamenti szakbizottságainak elnökei, akik egy szemináriumon vesznek részt, egy kapacitásépítő szemináriumon vesznek részt itt ma és holnap a parlamentben. Szeretném, mint elnök üdvözölni Önöket itt az Európai Parlamentben. És akkor most pedig ásunk még mélyebbre a pénzügyi eszközök csodálatos világában, és egyéb pénzügyi forrásoknak a világában. Végül, de nem utolsó sorban itt van velünk Hargitai Zsuzsanna, aki talán összehasonlítva fogja elemezni nekünk a pénzügyi eszközöket, illetve a támogatásokat. Az öné a szó 20 percre. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek ezen a vitán. Szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank szempontjából. Hogyha valaki nem tudja egészen pontosan, hogy mivel is foglalkozik ez a hosszú nevű intézmény, mi egy olyan pénzügyi intézmény vagyunk, amely a magán szektort támogatja. 75%-a a portfóliónknak a magánszektorban működik aktívak vagyunk közép, illetve dél Európában, olyan országokban, amelyek közül például 2004-ben, 2007-ben csatlakoztak az Európai Unióhoz, illetve aktívak vagyunk Görögországban és Ciprusban is, tehát itt is jelen vagyunk piaci alapú árazással dolgozunk, a tevékenységünk tehát piaci alapú árazással működik, és olyan országokban vagyunk aktívak, amelyekben szükség van ránk. A 12 Európai Uniós országban, amelyekben jelen vagyunk, a hozzáadott értékünk abban áll, hogy például a strukturális alapokból, illetve a beruházási, bankokból ide, beruházási bankból ide kevesebb forrás jut, és mi jelen vagyunk, és a helyi társaságokat, vala, helyi vállalatokat, valamint a zöld vállalatokat, a zöld gazdaságra való átállást segítjük. Szeretném két-három területre felhívni a figyelmüket. Ezek talán más területek, mint amelyekre az előttem szólók reagáltak. Először is kell-e támogatás? Van-e még szükség támogatásokra? Eddig készpénznek vettük, hogy van, de azt láttuk, hogy mint hogyha már a pénzügyi eszközök felé fordult volna a világ. A támogatás pedig olyan helyeken van jelen, mint például az önkormányzat, vasúti infrastruktúra, a KKV-k, az infrastruktúra fejlesztés. Második dolog pedig, és az egyik előttem szóló erre már te, erről már tett említést, a pénzügyi eszközök, illetve az én esetemben a támogatások, azok helyettesíthetik-e a jó szakpolitikai gyakorlatokat, és ezeket a dolgokat hogyan lehet együtt vizsgálni. Még mielőtt a 12 Európai Uniós országra rátérnék, szeretném elmondani, hogy az EBRD-nél mi máshogyan gondoljuk az EU-n kívüli támogatások felhasználását, ugyanis ebben nincs beleszólásunk. A dél-kelet-európai országban a Nyugat-Balkánon, ott már aktívak lehetünk, és láthatjuk, hogy véleményem szerint itt a ezekben az országokban a finanszírozási formák szelektívebbek és célzottabbak, mint az Európai Unió országaiban. Van-e különbség? Van különbség a tevékenységek között, milyen tevékenységeket finanszírozunk, milyen kereskedelmi tevékenységeket finanszírozunk, milyen olyan tevékenységeket, amelyek kihatnak az állami szférára, akik a kedvezményezettek, és vajon egy adott régióban dolgozunk-e egy országon belül. Vannak elveink, amelyek a támogatások felhasználását irányítják nálunk a az EBRT-nél. Itt Marokkó, Lengyelország, Ukrajna, ők közép Ázsiára is gondolok. Először is nem szabad, hogy elárasszuk a, a magánszektort. Mint ahogyan ezt már hallhattuk a vitába, vitában, az Európai Uniós és egyéb részvényeseknek is meg kell mutatni, hogy a piaci tesztet elvégeztük. Személyre kell szabnunk a támogatások felhasználását, annak érdekében, hogy hozzájáruljunk a támogatásoktól való függetlenség kialakításához abban is azt is meg kell, azt is el kell érnünk, hogy hosszú távú gazdasági és pénzügyi fenntarthatóságnak megfelelnek a projektek. Tehát amikor szakpolitikai reformokon dolgozunk, akkor nem szabad, hogy az ügyfeleinket ne változtassuk meg. Ez a fő üzenetünk. Vannak belső irányutatásaink, ami a támogatásokat, finanszírozásokat illeti, olyan területeken, amelyek minket érintenek, és amelyeket a saját piaci alapú eszközeinkkel támogatunk olyan elvek ezek, amelyek um, kitérnek a kötelezettségekre, a piaci hiányosságokra, az elérhetőségi kérdésekre, illetve nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy az új befektetőket is támogatnunk kell. Az EBRD-nek az is a célja, hogy a támogatásokat megfelelőképpen úgy ossza ki, hogy azoknak a legnagyobb ösztönző hatásuk legyen. Az EU-n kívüli országokban ezek Mm-hmm. rendkívül szektorfüggőek. Hogyha megnézzük a 12 Európai Uniós országot, amelyben jelen vagyunk, itt szintén elmondanám, hogy ezek az elvek mindenhol kihatnak ránk, ezekben az országokban is. Itt az EBRD területeire térnék ki, ezeket úgynevezett jövedelem előállító szektornak nevezzük. Önkormányzati infrastruktúra, közlekedés, energia, KKV finanszírozás, valamint, ahogyan ezt már mentem, mondtam, az alacsony szindioxid társadalmakra való átérés. Már láthattuk, a több, hogy a több éves pénzügyi keretben az operációs programok, operatív programokban ez hogyan is működött. Szeretnénk elérni egy olyan szintet, ahol a támogatás, illetve a pénzügyi eszközök vonatkozásában is van ex ante értékelés. Remélünk, reméljük, hogy ahogyan ezt az előadó, az egyik előadó mondta, hogy nem 150 oldalas beszámolókat kellene elérnünk, elérnünk hanem olyan jelentéseket, amelyek elmondják, hogy hogyan használják fel ezeket a forrásokat, és és hogyan lehet a támogatásokat, pénzügyi eszközöket jól felhasználni, és mit lehet megfelelőképpen finanszírozni. Ez gyakran hiányzik ezekből a jelentésekből, ezekből az értékelésekből. El kellene ér, meg kellene néznünk azt is, hogy milyen szakpolitikákkal tudunk elérni fenntarthatóságot. A kelet-dél-európai országokban azt láthatjuk, hogy a pénzügyi eszközök felé megy a hangsúly ezeken a területeken, nem az egészségügyre vagy az oktatásra gondolok. Olyan volt ez, mintha a fogát húznák az irányító hatóságoknak, ugyanis ezek már azt gondolták, hogy itt már maximalizálták a kiadásokat, a támogatásokat a legfőképp, leg, lehető leginkább felhasználták. A második dolog a pénzügyi eszközökre is különböző más öm, végrehajtásokat igényelnek mi jó, mi a rossz a támogatások esetében. Nyilvánvalóan láttuk a mi tranzakcióink során, és elnézést, hogy ezt mondom, láthattuk, hogy a támogatáson kívül jó hatást váltott ki olyan területeken, amelyek nem érnek el jövedelemgenerálást. Tehát regionális útépítés önmagában nem, nem mm, állít elő jövedelmet, csak közvetett módon. A támogatások olyan projekteket finanszíroznak, amelyek esetében nem elég csak a magá, nem elég csak az állami A Startup finanszírozásra, innovatív finanszírozásra kell gondolni, ez a bizonyos önkormányzati, illetve környezeti befektetési projektekre is gondolhatunk. A támogatások a kedvezményezetteket akkor is támogatja, amikor mondjuk regionális prioritásoknak a megvalósításáról van szó. Ez mondjuk 5-10 éve öm, is így történhetett. Az én szívem az teljesen zöld, úgyhogy a, az, a zöld gazdaságra való átállás kérdését szeretném kiemelni. A támogatásokról azt gondoljuk, hogy keves, kevésbé komplexek, kevésbé összetettek. Mindazonáltal, hogyha megnézzük, és ezt javasoljuk. Nézzük meg, hogy a támogatási sémák, az, a támogatási sémákat úgy alakítsuk ki, hogy azok megfeleljenek a felhasználási módoknak, megfeleljenek a pénzügyi eszközök felhasználási módjainak. Így láthatjuk, hogy az országos, illetve a nemzetközi beruházási bankoknak mégsem olyan könnyű a dolgok, amikor kialakítják ezeket az eszközöket. Közlekedés, a közlekedésnek a támogatásokból kell, hogy legyen része. Láthattuk az, az, össze, az európai összekapcsolási projekteknek a köszönhet, köz, köszönhetően fejlődtek a vasúthálózatok, és ezt majd gyakran elő fog kerülni itt a még 10 percben, amely az expozémból rendelkezésemre áll, tehát reformokra van szükségünk. Nem szere, sokan nem szeretnék látni, hogy jó szakpolitikai reformok, például a közlekedési szektorban nem nagyon kerültek bevezetésre, legyen itt szó vasútról, közútról, bármiről, ami közlekedés, közlekedési szakpolitika. a fenntartói szerződéseket is például be kellene vonni ezeknek a projekteknek a végrehajtásába. És ezt nem szabad, szabad elfelejtenünk, hogy a közlekedési szektorban a magán szektor szerepe ugye rendkívül fontos, és vannak is erre jó példák, például Szlovákiában láthattuk, hogy a pénzügyi eszközöket hogyan lehet arra használni, hogy a magán, illetve az állami szektor együttműködjön. A támogatás lehet túlságosan restriktív, például a regionális összekapcsolási projektekben, vagy mondjuk az Európai Energiabiztonság biztosításának területén. Két hete részt vettünk egy nagyon heves vitán, vitában, amely az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköznek a finanszírozásáról volt, ezzel volt kapcsolatos. Az volt a kérdés, hogy e, a hálózatfinanszírozási eszköz az támogatási alapú legyen, vagy esetleg a költségeknek megfelelően osszuk el a támogatásokat. Jelenleg ugye egy nemzetközi mm, elosztásról van szó, van támogatás, amely rendelkezésünkre áll, és senki nem tud jobb mm, módot mondani, mint, a, mint ez a furcsa mm, ösztönző. Ami az önkormányzati ösztönző projekteket illeti, láthatjuk legfőképpen a víz, illetve a hulladékgazdálkodás területén. Vannak olyan projektek, amelyek támogatások nélkül egyszerűen nem kerültek volna megvalósításra. Szakpolitikai reformokra van tehát szükség az Európai Újépítés és Fejlesztési Bank támogatására szükség van, és szakpolitikai reformokra van szükség. Például regionalizációra van szükség közművek területén, illetve látnunk kell, hogy a költségeket hogyan lehet a legjobban csökkenteni, a magánszektort be kell vonni ebbe a területbe, legfőképpen például a szilárd hulladék gazdálkodásba, és fel kell használni, és a lehető leginkább ki kell használni a támogatásoknak a felhasználását. Ami a KKV finanszírozást illeti, itt kettő területet láthatunk, kettő terület az innováció, illetve a startupok ezekben a, ezeken a területeken a támogatások jól finanszírozzák a projekteket. A Horizont 2020 pedig nagyon jó komplementer kiegészítő szerepet játszik. Ami a zöld gazdaságra való átállást illeti, mondjunk igen a támogatásokra, de csak akkor, hogyha az megfelelőképpen ösztönző hatással rendelkezik. A kollégák kiemelték, hogy ezen, beruház, ezen energia hatékonyságba való beruházások területén fontos, hogy a költségek valami jövedelmet is érjenek el. Például Lengyelországban, Szlovákiában 10-12%-os a támogatásoknak a, a kiosztása, és mégis vannak olyan projektek, amelyek ezen a területen jól működnek. Mi a jó és mi a rossz a pénzügyi eszközök területén? Nem mondhatnék több rosszat, mint amelyet már hallottunk. A pénzügyi eszközök összegek sokkal bonyolultabbak, mint a támogatások. Nem kellene, hogy ezek így legyenek. Mik is a pénzügyi eszközök? Saját tőke, hitel, garancia. Megfelelőképpen kellene ezeket kezelni és irányítani. Véleményünk szerint a pénzügyi eszközöknek a szerepe, illetve a, a piaci ö, réseknek a megfelelő ö, kezelése abból áll, hogy a támogatásokat jól használjuk. A pénzügyi eszközök a nagyon jó példáját képezik az állami mm, beavatkozásnak, kivéve bizonyos garanciákat. Olyan, ezek a pénzügyi eszközök olyan eszközök, amelyek a támogatásoknál jobban tudják mobilizálni, vonzani a magánszektornak a beruházási kedvét. Európában a pénzügyi eszközök még mindig gyerekcipőben járnak nem csak, hogy megfelelőképpen kell őket végre kidolgozni, jól kell őket végre is hajtani. És nem véletlen az, hogy vannak olyan országok, amelyek végrehajtják, felhasználják a pénzügyi eszközöket, és ezek azok az országok, amelyek, amelyekben az újraépítési, fejlesztési bank vagy ügynökség jól és erősen működik. A pénzügyi eszközöknek a használatához szükség van mm, megfelelő háttérre. Szeretnék kitérni még egy dologra, két területre, két olyan területre, amelyek problematikusak a pénzügyi eszközök felhasználásának tekintetében. Az egyik az a garanciák felhasználása, mm, párhuzamos módon a támogatások felhasználásában. Már az előttem szólók rámutattak arra, hogy vannak párhuzamos felhasználások, például a KKV finanszírozás esetén egy olyan terület, amelyet szeretnénk jobban kiemelni, az az, hogy az európai, illetve az országos szintű támogatást vonjuk jobban össze, ne kannibalizálódjon a piac. A pénzügyi eszköz az csak egy terület. Hogyha elővesszük a projekteket, láthatjuk, hogy a pénzügyi eszközök, illetve a támogatások gyakran párhuzamosan futnak és nehéz megnézni, hogy a KKV-knak milyen programra is van szükségük. És a kormányoknak is nagyon nehéz megnézni, hogy a különböző programok milyen eredményeket is értek el. Van egy másik terület, ahol láthattuk eh, a pénzügyi eszközöknek a halmozását, ez pedig a, a saját tőke kezelés. Szerintünk eh, a magán mm, tőkét erősíteni kellene közép, illetve dél-európában megfelelő projektek esetében szükség van ezen kívül még a kockázati tőke alapokra is, és üzleti inkubátorokat is létre kellene hozni. A jó üzleti mm, működést csak megfelelő támogatással, tanácsadással lehet elérni. Hogyha több saját tőke alapot indítunk el, mindenképpen jól kell kiválasztani a megfelelő alapkezelőt. Ez is rendkívül fontos, hogyha saját tőke piacot szeretnénk elérni, nem nem pedig csak egyes befektetőket szeretnénk látni a piacon. Egy pár ország, ahol jelen vagyunk, azt látjuk, hogy um, sok új tevékenység jelenik meg. A kereslet egyrészt nő, másrészt pedig a, a sok vállalat lép a piacra Ha megjelenik valaki a piacon, a saját tőke alapon, alapok piacán, akkor fontos, hogy jól működjenek ezek az alapok. Hogyha nincs, hogyha valamilyen projekt, vagy valamilyen saját tőkalap nem megfelelően járul hozzá az alapok kezeléséhez, akkor azon változtatni kell. Az ex ante értékelésekről is beszéltünk a pénzügyi eszközök tekintetében. Szerintünk ez legnagyobb tisztelettel, de ezek nem hasznosak, vagy legalábbis azok, amelyeket mi olvastunk, nem hasznosak, ugyanis nem tartalmaznak semmilyen ajánlást arra, hogy hogyan lehetne használni a pénzügyi eszközöket, nincsenek ajánlások arra vonatkozóan, hogy miért pénzügyi eszközöket érdemes használni, és miért nem támogatásokat támogatásokat, a pénzügyi eszközöket szakpolitikai reformokkal együtt kell kezelnünk. A feltételekhez kötésnek a témáját itt óvatosan elő is venném. Nekünk az a lényeg, hogy a folyamat megfelelőképpen menjen végbe. Lehet itt KKV finanszírozás, lehet beruházás, lehet energiahatékonysági beruházásról is szó a támogatási intenzitás, amikor kidolgozzák, a támogatás nem csak azért kell, hogy létezzen, hogy legyen támogatás, hanem mindennek a fenntarthatóság jegyében kell zajlania. A pénzügyi eszközöknek tehát ilyen céllal kell megvalósulniuk, tehát hogy a beruházások a megfelelő területeken menjenek végbe. Kettő másik dolog, legyenek, legyenek támogatási programok, de legyenek pénzügyi eszközre vonatkozó programok is, méghozzá technikai segítségnyújtással együtt. Halljuk sokszor azt, hogy technikai segítségnyújtásból nem kapnak eleget az arra rászorulók, éppen ezért a pénzügyi eszközök Mm, esetén rendkívül fontos a technikai segítségnyújtás. Azért, hogy a végső kedvezményezettek jól használják a forrásokat. Például szilárd hulladékkezelés, KKV-k, projektek kialakítása, kapacitás növekedés a pénzügyi közvetítők esetében különböző technikai mm, segítségnyújtási programok nem segítenék együtt ezeket a szükségleteket. Sok ötletet láthattunk ezen a területen. Én szeretném ismételten elmondani, hogy ezekből a, ter- ezekből a területekből tehát néhányat emeltünk, emeltünk ki. Az irányító hatóságokkal az EU 12 országában azon kelet, illetve azon közép, illetve dél-európai országban, amelyben, amelyekben jelen vagyunk, ezekkel foglalkozunk, és a külső fejlesztési terveket is vizsgáljuk. Itt új ötletek is előkerülnek arra vonatkozóan, hogy a közpénzeket hogy lehet a közjó fejlesztésére felhasználni, hogyan lehet a magán, illetve az állami szférát együttműködésre bírni, és az EU külügyi garanciáit hogyan lehet belső használatra is átvezetni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, igazgató asszony. Köszönöm a prezentációját. Tehát most akkor lehet kérdezni, vitát indítani. Először szeretném üdvözölni Gárdia Tabal előadónkat, és neki adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm a szót. Igen, van is kérdésem. Akkor írtam le, amikor hallgattam az előadásokat különösen az utolsót, amelyben is meg is a Hargiti asszony részben azt a kérdést, ami kialakult bennem. Bizonyos pénzügyi eszközöket és termékeket elemeztek, és rámutattak arra, hogy némelyik nem működik igazán jó, vagy talán túl bonyolult a végrehajtása. Ezt hallottuk a különféle kultúrák, ipari kultúrák különbözősége tekintetében. Kérdésem az, hogy mely pénzügyi eszközök vagy termékek azok, amelyeket meg kéne tartanunk, jelen, jelen pillanatban legalábbis, melyekhez kéne ragaszkodnunk, melyeknek, melyek azok, amelyek termelékenyebbek, és melyek azok, amit a jövőben esetleg leépíthetnénk, vagy megszüntethetnénk. Azon a szakpolitikai területeken, ahol beavatkozunk, kérdés az, hol kéne a pénzügyi eszközök arányát konszolidálni. Itt ugye szó esett a beruházásokról, illetve az európai költségvetés bekapcsolása és a pénzügyi eszközök bekapcsolása a szükségek kielégítésére. Köszönöm. Konkrétan? Mindenkinek tette fel a kérdést. Jó. Hogy világosabban tudjunk haladni, és emlékeznek a kérdésre, egy kérdése, egy válasz adunk, és mindig megkérdem ki az, aki válaszolna most először is a előadók közül a jelentéstevő asszony kérdésére. Some, somebody can... Valaki, valaki dobja az első követ. Én próbálom. Tehát először is. Ez egyik eh, érv, amely elhangzott. Az egyik fő gond, pénzügyi eszközök létrehozására nagyon konkrét dolgokra, például a kreatív iparágok támogatására. Itt ugye az a gondolat fogalmazódott meg, hogy egy pénzügyi eszköz mondjuk KKV-okra, vonatkozóan, ha létrejön, akár az is elképzelhető, hogy egy csomagot hozunk létre, nem hoznék létre konkrétan pénzügyi eszközt egy-egy ágazatra, vagy egy vállalati körre. És vannak olyan területek, amelyek nagyon jól szerepelnek a pénzügyi eszközök, és van megtérülés, ám konkrét eszközök kellenek. Például az energiahatékonysági tipikus példa. Olyan sok épület és módszer van arra, meg ügy, amit meg kell oldani, a lakók, a háztulajdonosok összehangolásával. Itt a pénzügyi eszközök rendkívül hasznosak lehetnek. Aztán különféle városi alapok és holdingok működhetnek, de vannak területek, ahol hatékony lehet ez. Én kicsit körültekintőbb volnék. Ugye sokan mondják azt, hogy ó, most vannak pénzügyi eszközök a városokra vonatkozóan, csináljunk egyet most a vidéki területekre is. Ennek nem értettem a logikáját. El tudom képzelni, vannak olyan területek is ügyek, ahol ez megy, de az a gondolat, hogy most mindenhol pénzügyi eszközöket dobunk be, mert jól működik az épületek szigetelésében, akkor majd biztos a vidéki területeken is. Hát a pénzügyi de vállalatokat lehet támogatni, és lehet az előzősekben is olyan vállalatokat létrehozni, amelyek visszafizetik mert a hiteleket, vidéki hotelek és egyebek, de azért legyünk körültekintőek, nem mindenhol lehet alkalmazni ezt az módszertant. Főajánlásom az lehet, hogy ne túl koncentrált módon hozzuk létre az eszközt. Lehet persze, például az energiálkozatban lehet, hogy vannak támogatások, ami lehet, hogy az ágazat olyan hatékonyan válik, hogy bejönnek majd maguktól a, a kereskedelmi bankok, meg a magánfinanszírozók. Tehát a dolgok változhatnak, nem lehet, nem örökké marad úgy, hogy egy ágazat támogatás szól, a másik nem. Lehet, hogy egy ágazat kiléphet abból a körből, ahol is pénzügyi eszközökkel kellett támogatni. Ennyit tudok mondani. És bárki hozzászólna, nagyon sokat lehet évíteni, persze azon, hogy mondtam meg a témán is. Hargitai asszony. Um, Csak néhány gondolat, hasonló gondolatmenet szerint. Négy dolog jutott eszembe. Az első, hogy amit láttunk, az összes pénzügyi eszköz közül a legkockázatosabb a first loss garancia. Tehát a kereskedő bankok kockázati éjségügye korlátozott, ezeket, ezt kéne, hogy a startupok esetében ezzel az eszközzel kiegészítsük. Meg vannak olyan területek, ahol nincs európai finanszírozás, itt ilyenkor a kockázati hitel finanszírozás az, ami megtörténik. Van, amit lehet az USA-ból importálni, vannak jó dolgok ott, úgyhogy a magas kockázatú hitel finanszírozást hogy ez vonzó legyen ennek finanszírozása a kereskedelmi számára, ahhoz kell, be kell lépnünk nekünk. Aztán vannak eszközberuházások, melyekre szükség van sok esetben az accelerátor és inkubátor jellegű területeken, hogy támogassuk az innovációt. A harmadik terület, amelyet Jorge említett ugyan, de jobb, meg kell jobban vizsgálni, és ezért érveltünk EU szintű pénzügyi eszköz ellen, az pedig a klímaváltozás elleni energiahatékonysági megőrnövényforrásbeli szelektív módon kiválasztott projektekbe való energiahatékonysági beruházások. Mert hogy például a szélenerőművek meg a napenerőművek már nem tartanak igényt ilyenekre. Egyes bioenergia projektek esetében jól jönne egy garanciarendszer, és helyi országos beruházási platformok is létrehozhatóak volnának, az ESCO vállalatok részvételével, hogy az energiahatékonysági projekteket megfelelően finanszírozzák. És ugye mindenki árvája, a milyen is, az agrobiznisz, ahogy nevezzük, mert a mezőgazdaságot említve ugye mindig a, a, az éhező gazdákra gondolunk. Az agrobiznisz is pontosabb kifejezés, rövid idő áll rendelkezésre, hogy ezt kidolgozzuk, ám itt Európában különösen közép európában nincsenek olyan fenntartható, vagy hiány olyan fenntartható pénzügyi eszközökben, amelyek a mezőgazdaságot inkább a vállalkozás, vállalat irányába vinnék, és nem a, a segélyhatékonyság, vagy segélyfüggőség, támogatás függőség állapotában tartanák fenn. Köszönöm szépen, Alazó Párda. Köszönöm. igen, csak egyetértek az előttem szólókkal. És ha megvizsgáljuk azokat az eszközöket, amelyeket most igyekszünk a lehető legjobban működtetni, az egyikük, talán az egyetlen, amely jól, jól működik, az hatékonyságra vonatkozó. Ez a magán és közférában is jól működő eszköz. Tehát a finanszírozásra szükség van, és figyelembe kell vegyük azt a tényt is, hogy különösen a magán háztartások esetében nagyon bonyolult feladat ezt a finanszírozás megoldani, különösen Spanyolországban például, ahol a lakosság jelentős része de nagyon bonyolult ezt megszervezni. Egyszerűbb a vállalatok esetében a helyzet, és itt nagyon pozitív tapasztalataink is vannak, egy olyan eszközzel, amelyet az energiaszolgáltató vállalatok körében sikerült kifejleszteni, olyan projektekről is szólhatunk, amelyeket a magánszektor is finanszíroz, a középületek energiahatékonyságának javítása például, és ám a magánlakások, magánház ők esetében megint csak bonyolultabb egy kicsit a megszervezése ezeknek. Spanyolországbeli végrehajtásban vannak tapasztalataink. A többi eszköz esetében egyetértek azokkal a gondolatokkal, amelyek elhangzottak, miszerint egy túlzottan specifikált ágazat alapú architektúra nem volna feltétlenül kifizetődő, ám az alaptípusokra vonatkozóan, ugye a kockázati tőke, esetében, ha kell finanszírozás, van valami szükség, akkor szerintem itt nem csak a finanszírozás a gond pontosabban. Spanyolország esetében például, ahol a kockázati tőkére ott van a legnagyobb szükség, ahol nincsenek strukturális alapok, vagy a strukturális alapok eszközei a hagyományos támogatási programok révén nem jutnak el a, a megfelelő helyre, vagy nem elégségesek az adott körben. Lehet, hogy traumatikus hatást keltene, hogy a hagyományos támogatásokat itt megszüntetnék. Tehát nem csak a finanszírozási igényt kell felmérni, hanem azt is, hogy pontosan hol vannak ezek az igények. Az, hogy tagállami szinten, állami szinten nagyobb rugalmasságot szervezünk, az ilyen típusú eszközök számára lehetne a megoldás, akár egész országot lefedő módon. Ez hasznos lehetne. A nem társadalmi eszközökkel is vannak tapasztalataink. Nem annyira a forrásokkal van a gond, voltak éppen azok mennyiségével, hanem nem elég, nincs elég számú jó minőségi projekt. A innováció, a induló tőke hiánya, és sorolhatnám. Tehát van tennivaló, ez vannak nagy lehetőségek ezeken a területeken, ahol lehetne javítani. Nagyon fontos az is, hogy a megfelelő irányítási módszertan és kidolgozása kerüljön az adott eszközre vonatkozóan. Az előző időszakban bevezetünk az innovatív vállalatokra vonatkozóan egy eszközt, azokra szabva, nem ágazati alapon, hanem minden ágazatot lefedő rendszerben pénzügyi közöttük bekapcsolásával, ám nem működött. Azért nem működött, mert a követelményrendszer túl bonyolult volt az előzetes ellenőrzések, az igazolási eljárások és sorolhatnám. Ugyanaz az eszköz egy pénzügyi közvetítő révén mondjuk az innováció, az innovatív vállalatok támogatását megcélozva, nagyon jól működött ugyan a rendszer, mert a közvetítő az erre a piaci szegmensre koncentrálva nyújtotta, hajtotta végre a támogatást. Persze kérdés, hogy mi az elmélet az adott eszköz mögött, és arra vonatkozóan tervezik aztán meg. Köszönöm, most pedig megadom a szót a pódium jobb oldalán ülőknek, Zdehovszki úrnak itt a jobb oldalon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon hálás vagyok a mai vita megszervezéséért, és mosolyra derített néhány mondandó, néhány elhangzott gondolat. Ez a szakbizottság sokszor bírál olyan intézkedéseket, amelyeket a pénzügyi eszközök segítségével hajtanak végre. Én még egyszer nagyon köszönöm az előadásokat, és abban elhangzottak a, például azt, hogy azt mondták, hogy a pénzügyi eszközök révén olyan startupokat is lehet támogatni, amelyek még nem kapnak hosszú távú hiteleket, vagy egyéb pénzügyi forrás támogatást. Azt, azt is elmondták, hogy sok startup vállalatnak nincs képessége arra még, hogy maga irányítsa hosszú távon a, a projekteket, és fent is tartsa ezeket a projekteket. Szerintem ez, ezzel foglalkozni kell ezzel a problémával. Én 13 évig foglalkoztam startup vállalatokkal, és azon az európai alapokból támogatott startupok típusát felvizsgálva nincs nagy logika abban, hogy mit támogatnak, mit nem. Sokszor nem fenntartható, értelmetlen vállalkozásokat támogatunk. Ez pénzszórás mert három év tovább nem, tartanak, nem képesek fenntartani magukat ezek a startupok sok esetben. Sokszor csak formális dolgokat vizsgálunk a projektek kapcsán, ám a hatásait az adott startup állatnak nem igen vizsgáljuk. Holott erre volna szükség, hogy a piac szóval a jövője milyen egy, egy ilyen vállalkozásnak. Lehet, hogy egy startup nagyszerű gondolattal indul, Ám hogyha nem kapja meg a szabadalmat például erre, akkor majd valaki más belép a piacra, lemásolja ezeket a újszerű gondolatokat, és adott vállalatnak adott teljes támogatást, és elvész, semmire sem megy. Gyakori probléma ez is, meg az is, hogy miképpen választjuk ki a projekteket, melyek támogatást vagy eszközt kapnak. Például Csehországban, ugye mondjuk példával élve, finanszírozunk egy projektet, Ám ez nem kapcsolódik mondjuk Lengyelország, a lengyel piacra. Ugye megoldunk valamit Csehországra vonatkozóan, de az EU egészében mondjuk épül egy út, ami megáll a cseh határon, és nem megy tovább Lengyelországban semmi. Hát az ugye nem éppen egy tökéletes projekt, és hasonló problémák vannak a projektek és Spanyolországban és máshol is. Aztán vannak ugye általános problémák is, például az, hogy több bank hatalmas pénzügyi lehetőségekkel bír, hatalmas forrásokkal, nem, nem, de mégsem ruház be, különösen nem a kockázatosnak ítélt projektekbe, vagy sokkal kisebb mértékben, mint mondjuk korábban tették. Például a lakásépítési ágazatban nem versenyképesek. Például ugye, a családom egy nagy családi házban lakik, a 30-as években épült ez a ház. Korábban egy szociális célra épült ez az épület, annak idején az egész épületben több kis lakás volt. Most viszont a kohéziós alapokban egy, hát egy, egy, egy, például egy ilyen házat átalakítani. Budúcnosti lepen. Ha gondoljuk végig, tehát ez egy szimbolikus példa alapján, hogy szétaprozzuk-e, vagy egyben próbáljuk az eszközöket alkalmazni, annak érdekében, hogy ne ott hozunk létre versenyt, ahol nincs rá szükség, és ahol hosszú távú gyakorlatokat, vagy már jól kialakult módszertanokat ás alá ez a verseny. Eh, vidím některé komentáře, některé vám je řečené a byl bych moc rád. Ennyi. Akartam hozzátenni a saját szempontomból. Ő hogy látja? Önök hogyan látják mindezt? Hiszen több ország példája elhangzott Azért mosolyogtam, mert hasonló, nehezen megadható problémát láttunk a többi tagállamban is. Például a, a törvények, jogszabályok végrehajtása nem hatékony, ha elvész a pénz és nem szerzik vissza, ha megháromszorodnak az árak ezen eszközök miatt, hát akkor nagyon nehéz segítséget nyújtani. És a katalizátor hatása nem ötszörös vagy hétszerese ezek projektek esetében, hanem nulla. Vagy éppen, ha csak érzékelhető. Összevetve egy olyan projekttel, amelyet mondjuk a kereskedelmi gazdasági alapon versenyszférában finanszíroztak. Like to comment on those? Tehát valaki kommentálna Úgy látom, hogy senki sem. de Akkor esetleg én magam is beszállok a vitába, hogyha egy adott tagállamban mondjuk utat építenek úgy, hogy a kezdetben egyáltalán nincs elképzelésük sem arra, hogy az európai szinergia hogy jön létre, és ez automatikusan esetleg nem hoz létre európai hozzáadott értéket, hogy meghosszabbítsák az utat. Eredetileg mondjuk nem gondoltak az európai szinergiára, hogy a határ másik oldalán is folytatódjon az út. Hát ez egy észrevétel, hogy ellen észrevétel az ön észrevételére. Én azt szeretném elmondani, hogy hosszú listája volt itt azoknak a témáknak, ahol támogatást adtak. A pénzügyi intéz, eh, eszközök adnak megfelelően működnek jól vagy rosszul, hogy az kezelőintézmények milyenek. Tehát eh, először a menedzsment létrejön, és akkor ezt el, jóvá kell hagyni. A másik dolog, hogy ugye a pénznek vissza kell, meg kell térülnie. Az emberekben ugye azon, hogyha valaki eh, valamit épít, akkor az valamit hoz. Ha van egy, egy út esetében, hogyha ez létrejön, akkor egy közhatóságnak kell visszafizetnie az adott pénzt, tehát van egy eszköz, amit kapott, és a közpénzből kell. Hát lehet ö, ostoba dolgokat építeni, de ilyenek nem lenne szabad lennie. Az adminisztráció az, vagy a végrehajtók okozzák a problémát. Éppen ezért van az, hogy a pénzügyi eszközök is nem minden országban jelennek meg, és nem terjednek, mert vannak, ahol egyszerűen nincsen rá kapacitás. A, a fejlettebb országok azért használják, mert ottan jobbak a kapacitások, már kialakultak a módszerek. Tehát nem az eszközt hibáztatnám, hogyha ilyen történik, hanem inkább azt, aki jóvá hagyta az adott projektet. Én is esetleg mondanék valamit a KKV-k támogatásáról, és hogy eh, milyen vállalatokat próbáltunk megtámogatni. Úgy gondolom, hogy eh, nagyon át kell gondolnunk, hogy kit és hogyan támogatunk. A KFW-ben eh, különböző típusú pénzügyi eszközökkel különböző startupokat támogatunk. Például vannak programjaink csak olyan kis közhasznú startupoknak, amik fontosak, és kis összegű támogatással biztosítjuk a finanszírozást. Nagyon innovatív jellegű startupok esetében pedig kockázati tőke rendszereket alkalmazunk. Tehát nagyon meg kell nézni, hogy tulajdonképpen milyen típusú vállalatot is akarunk támogatni, és a pénzügyi eszközt is ennek megfelelően kell felépíteni azt hiszem, hogy valamennyien együtt értünk abban, hogy a politikai keret és a politikai feltételek alapvetően fontosak mindenféle köztámogatás esetén. Ezt csak annyit mondanék, hogy minden vannak országok, ahol nincsen lehetőség, mert a, a keretek sokkal rosszabbak, mint amihez itt Európában szoktunk. Tehát különböző formái és különböző módon megalkotott pénzügyi eszközök vannak, és az adott országnak a helyzetét figyelembe véve használhatóak ezek az eszközök. Köszönöm szépen, Speck úr, hogy ezt kifejtette. Mivel még van egy kis időnk, örülök, hogy további észrevételeket is akarnak hozzáfűzni, és hogyha gondolják, akkor még az előző kérdésekhez is hozzászólhatnak. De ha nincsenek további kérdések, akkor megkérném a jelentéstevőt, hogy mondjon egy rövid zárszót. Köszönöm szépen, elnök úr, hogy lezárja. Nem tudom, hogy le lehet-e zárni, de talán megpróbálhatnék néhány észrevételt tenni. Természetesen tovább kell kutakodni a jövőre vonatkozóan és vannak természetesen nem megválaszolható elemek is. Mindjárt elmagyarázom. Miután azt kértük a SEPS-től, hogy készíts el a tanulmányt, és úgy döntöttünk, hogy a pénzügyi eszközökről megtartjuk ezt a beszélgetést, azt szeretik volna ugye megtudni, hogy nem lehetne szisztematikusabbá tenni a finanszírozási, hitelezési és egyéb eszközöket. Azonban ha már azt látjuk, hogy milyen jellemzők vannak amik szükségesek ahhoz, hogy valamilyen eszköz alkalmazható legyen, az már nagyon jó. Kétségtelen, hogy ez nem megy. A különböző hozzászólók által elmondatokból is látjuk, hogy sok minden függ az adott országtól, az ágazattól és a pénzügyi közvetítőktől is, amelyeken keresztül dolgozunk. Össze lehetek kapcsolni különböző alapokat, tehát egy szisztematikus rendszert felépíteni vagy alkalmazni nem lehet. Ez már kiderült több hozzászóló elmondta, hogy fel kell erősíteni a definícióját ezeknek a pénzügyi eszközöknek, ha megfelelően akarjuk az igényekhez illeszteni. És ezt értem, hogy egy ilyen igény van. Nem szabad, hogy az alkalmazási hatáját korlátozzuk. A politikai felelősök szempontjából Igaz, hogy bizonyos politikákra hatást akarnak gyakorolni. Nagyon nehéz azt tudni, hogy nem túlzottan ragaszkodunk-e a pénzügyi eszköznek a meghatározásához, a definíciához is, hogy valóban nem lehetne -e kibővíteni, mondjuk például a kulturális és kreatív szervezetekre. Fontos lenne, hogy ezek is jobban részt vehessenek, és az európai költségvetéshez hozzájussanak de hát adott esetben korlátoznak bennünket a szabályok, tehát megfelelő egyensúlyt kellene találni a politikai orientáció területén, hogy a közpénzek hogyan kerülhetnek felhasználásra. És figyelembe kellene venni a szükségleteket, ez tulajdonképpen egy kötéltánc lenne és hát ott vannak a követelmények. Természetesen a legtöbb pénzügyi eszköz vagy projekt, amit ezeken keresztül finanszírozunk, meg kell, valamilyen megtérülést kell, hogy hozzanak, gazdasági megtérülést, és hogyha ez így van, akkor ez pozitív. És nem lenne szabad ennyi követelményt állítani. És nem lenne szabad ö, administratív csapdákat állítani, mert pénzt vissza kell fizetni, e, e, közpénz. Most egy pénzügyi eszköz vagy egy támogatás, az nem ugyanaz, mint hogy például volt a különböző garanciáknál, ahol a e, tulajdonképpen a közpénz egyszerűen füstbe mehet el, vagy egy projektet megfinanszíroznak, és nem működik, akkor az európai költségvetésből ment el a pénz. De most itt nem szubvenció van, nem támogatás, nem köz finanszírozóként arra kell biztosítanunk, arra kell törekednünk, hogy a meghatározott kritériumok betartásra kerüljenek. Fontos, hogy az ex ante értékelésben, amikor a korábbi ciklusban dolgoztunk a pénzügyi eszközökkel, akkor nagyon sok ö, jelentőséget tulajdonítottunk az ex ante vizsgálatnak, és ezt annyira fontosnak tartottuk, hogy a végül az eszköz kiüresedett. Egy administratív akadályá vált, nem pedig egy tájékoztató dokumentummá, ami lehetővé tette volna, hogy eldöntsük, hogy melyik pénzügyi eszközt használjuk ilyen vagy olyan projekt finanszírozásához. Tehát Természetesen a bizottságnak nagyobb a felelőssége, tehát jobban át kellene, hogy lássa a problémát. Ezt mondta Ferrer a kollégának, egy olyan rendszer, vagy egy olyan egységes forma kellene, hogy mindenki ugyanazt az információt adja meg, és akkor összehasonlíthatóvá válna. Többször is eljártunk már, de még egyszer hangsúlyozom, hogy nagyon fontos lenne, hogy a szubvenció, tehát a támogatás és a pénzügyi eszközök összekombinálhatóak legyenek. Ugye elmahangzott, hogy ez elméletileg lehet, de lehetséges, viszont a gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy ez egyszerűen lehetetlen, mert annyira ellentmondásosak a szabályok. Aztán itt van az egyszerűsítés kérdésköre láttuk a pénzügyi szabályjal, rendelettel, majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből, és hogy mi lesz a tárgyalások után, de az egyik cél az az lenne, hogy leegyszerűsítsük ezt a rengeteg szabályt. Annak, és mindezt annak érdekében, hogy a különböző eszközök jobban le, kombinálhatóak legyenek. Javítani kellene a pénzügyi eszközök definícióján is, különösen a kompetencia megoszlás vonatkozásában vannak a célkütőzések, elkerülni az ismétlést, nem szabad, hogy az eszközök egymást lefedve kerüljenek alkalmazásra hogy amikor láttuk, hogy van, előfordul, hogy vannak részek, amik eh, a Horizont 20, 20-szal eh, eh, kapcsolódnak, vagy ugyanazt, vagy a Connecting for Europe eszközzel, vagy a Cosmé-val. Tehát számtalan eszköz van, ami egymással párhuzamosan fut, aztán a végén az ember nem tudja, hogy mikor melyiket használja. És ott van végül a rugalmasság rész. Ez egy olyan, olyan szó, amit állandóan mindenütt mondunk, rugalmasság, rugalmasság, de nem találjuk meg a kellő dózist, a kell rugalmasság, hogy igazodjunk az egyes országok piaci helyzetéhez, a régióhoz, az ágazathoz, de aztán amikor hozzuk a definíciókat, majd meglátjuk, hogy ez sikerül-e, sikerül-e elérnünk azt a rugalmasságot, amit állandóan említünk. Technikai segítség, ezt is feljegyeztem, rendkívül fontos téma. Azt mondjuk, hogy a technikai segítségnek lehetővé kell tennie, hogy jobban felhasználhatók legyenek ezek a pénzügyi eszközök. Az emberek nagyon gyakran tudják, hogy van ilyen, csak azt nem tudják, hogy hogyan működnek ezek. És hogy hogyan lehetne ezt a kapacitást javítani. Megint csak az alapok és a pénzügyi eszközök jobb kihasználását tenni lehetővé. És mindjárt befejezem, elnök úr. Az el, imént azt mondtam, hogy nem kaptunk választ a kérdésre, nem arról van szó, hogy az előadók nem akartak válaszolni, hanem nem tudtak. A következő mandátumra el kell jutnunk oda, hogy milyen eszközök, pénzügyi eszközök kerüljenek, álljanak rendelkezésre, és mi az, ami bizonyos közpolitikák szubvenciójaként jelennek meg. És ami meglepő, hogy az egyik intervenciós modell ütközni fog a másikkal. Tehát egyre korlátozottabb, kisebb a költségvetés, az Európai Unió kompetenciáit ugyanakkor növelni akarjuk. Hát remélem, hogy ez menni fog, és a következő pénzügyi keretben majd sikerül a kört négyszegesíteni. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ön nagyon szerény volt, viszont kimerítő észrevételeket tett. Ami a záró észrevételeket illeti, azt hiszem, hogy nagyon fontos ennek a bizottságnak, hogy minél jobban megértsük a rendkívül komplex és bonyolult jellegét a pénzügyi eszközöknek és a mai napon nagyon köszönöm az igen kitűnő felkészülést, amit tapasztaltunk, és nagyon nagyra becsülök. Igaz, ilyen oktatásban részesültünk, kezdve azzal, hogy egyáltalán mi a pénzügyi eszköz, mit jelentenek, hogyan határozzuk meg, de még ennél is fontosabb, hogy azon elgondolkodjuk, hogy mikor használjuk őket, és milyen módon, és a komplex helyzetekben hogyan folyamodjunk ezekhez. Hallottunk nagyon értékes véleményeket a Nemzeti ö, Promóciós Bankról, Németországból, arról is, hogy a kezelő, a menedzsment hatóságok hogyan dolgoznak, működnek. Én szeretnék egy dolgot kiemelni, amire úgy gondolom, hogy erre nagyon oda kellene figyelnünk, hogy megtisztítsuk azt a át, egymást átfedő jogszabályokat, és ezt a kafkai, eh, ahogy eh, kafkai mm, zűrzavart eh, felszámoljuk, ahogy itt említették, ami teljesen mm, értelmetlen, korlátozó szabályokat. Ez egy nagyon kemény kritika, de azt hiszem, hogy ennek itt helye van. És eh, még néhány dolgot a nehézségekről, amit az pénzügyi eszközök használata jelent egy specifikus esetekben. Nagy figyelemmel hallgatom a garanciák használa, garanciáknak a felhasználását párhuzamosan a e, támogatásokkal. Lehet, hogy itt lehetne valamit tenni, amikor e, nem kellően képzettek vagy tapasztaltak az alapkezelők. E, egy miközben a kettőt együtt kellene felhasználni. Nos, nagyon gyümölcsöző meghallgatás volt ez véleményem szerint, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani mindegyiküknek a kitűnő felkészülésért, amiről itt tanúbizonyságot tettek. Nagyon köszönöm. És a szakbizottságunk következő ülése holnap lesz 9 órakor. Ezt az ülést berekeztem.